podczas gdy oczy całego świata i rynków finansowych zwrócone były na przebieg dyskusji na kolejnych posiedzeniach rady a piacok e, odafigyeltek nagyon komolyan arra, hogy e, mi történt a tanács különböző ülésein, és e, a lengyel elnökségnek oda kellett figyelni arra, hogy megerősítsék az elnökséget, az EU-t, és amennyire lehet fenntartsák és megerősítsék az egységes piacot. Meggyőződésünk, hogy az egységes piac fenntartása a válság idején különösen fontos lesz, nagyon fontos a válság negatív hatásait valamilyen módon kiküszöbölni, csökkenteni. Erről szól az éves növekedési felmérés is, amelyet nemrég adott ki az Európai Bizottság. Ez eh, a felmérés tehát minden akadályt megpróbálunk kiküszöbölni, és kihasználni a szabada, az egységes európai szabadalom lehetőségeit, a digitális közös piac kiépítésének lehetőségeit, a szolgáltatási irányelvben rejlő lehetőségeket. Kompromisszumot kellett találnunk azokban a témákban, amelyek a lehető leggyorsabban képesek a növekedéshez hozzájárulni. Ezért is összpontosított a lengyel elnökség a kezdeményezések lehető leggyorsabb végrehajtására. Nagy örömömre szolgál azt mondani, hogy a lengyel elnökség az egységes piaci aktus, illetve csomag egyik legfontosabb eleméről meg tudott állapodni az Európai Parlamenttel, mégpedig az Egységes Európai Szabadalomról, erről szavazott ma a jogi szakbizottság is. Ez egy következő lépés volt az első olvasatban történő megállapodás irányába. Tudom, hogy ez nem az ön szakterületükre tartozik, de ez a megállapodás, azért annyit hagyd mondjak el róla, ez a megállapodás csökkenteni fogja a szabadalmi jogok költségét, a szabadalomak védelmének költségét, és jelentős mértékben, és így cégeink közös európai szabadalom védelme alá helyezhetik újításaikat. Fontos, hogy ez az új lehetőség hozzájárulhat a kis- és középvállalkozások megerősítéséhez is. Emellett a szabadalom ügyi jogviták egyszerűbb megoldására egy szabadalmi bíróság létrehozására is eltökéltek vagyunk. Hat hónapig tartott a megállapodás létrehozása, és végül is minden fontosabb témában sikerült megállapodnunk. Az egyetlen nyitott kérdés az eh, a közép-európai, a, kö, a közös európai szabadalmi bíróságnak a székhelye lesz, de azt gondolom, hogy amikor erről megállapodunk, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy van egy egységes európai szabadalom. Eh, volt egy másik eh, Fontos része ennek az intézkedés csomagnak az európai standardizáció, illetve e, a szabványosítással kapcsolatos e, e, rendelet meghozatala. Azt gondolom, hogy a lengyel elnökség mindent elkövetett annak érdekében, hogy az első olvasatban a lengyel elnökség, a dán elnökség elején megállapodjunk. Visszatartott lélegzettel várjuk eh, Lara Komi asszony jelentését. Tudjuk, hogy ez januárban elkészül. Emellett jelentős haladást értünk el a belső piacra kapcsolatos információ csere témájában. Meggyőződésünk, hogy a Dán elnökség és Bielen raportőr együttműködése elvezet majd az elkövetkezendő hat hónapban egy megállapodáshoz. Szintén eh, folytattuk a munkát, fontos technikai jellegű jogszabályok eh, kialakításán, Eh, Tatarella úrnak köszönöm a munkát, mert az ő elkötelezettsége is hozzájárult ahhoz, hogy a lengyel elnökség el tudott fogadni egy eh, eh, vékony nyomsávú traktorok károsanyag kibocsátásával kapcsolatos irányelvet. Emellett bizonyos agrár és erdészeti gépek típus jóváhagyásában is meg tudtunk állapodni. Ánceri úr volt a raportőre ennek a témának itt a parlamentben. Jó volt az együttműködés. A két és három kerekű, valamint négy kerekű járművek vonatkozásában Wim van der Kamp volt ott a, az előadó. A lengyel elnökség elkezdte a munkát a kettelési célú vízi járművek és motoros vízi sporteszközök témájában is. Itt eh, éppen Harbor úr az előadó, akitől további együttműködést szeretnénk kérni, és remélhetőleg ez az együttműködés fennmarad a Dán elnökség idejére is. A roaming eh, rendelettel kapcsolatos eh, átdolgozás ügyében is eh, komoly várakozások előzték meg a lengyel elnökséget. Azt reméljük, hogy a lengyel elnökség annyit legalább elért, hogy a Dán elnökség majd megállapodást tudjon elérni júniusig első olvasatban, ugyanis júniusban jár le az első rendelet hatája. E, Korhola asszony erőfeszítéseit köszönjük itt meg név szerint köszönjük. A lengyel elnökség emellett a szerzői jogok e, vámtisztviselők általi betartatásáról szóló eh, rendeletet eh, is eh, szívügyének tekintette. Volt egy meghallgatás az Imkóban is, Kreitzmann úr rendezte ezt a meghallgatást, szerintünk nagyon hasznos volt, mert megmutatta számunkra azt, hogy a kis tételekkel is foglalkoznunk kell, Kreutzmann úr és Mary Gallo asszony közös munkáját is megköszönjük. E, voltak más e, kezdeményezések is. Az Európai Bizottság letett néhány új javaslatot és kezdeményezést az asztalra. Ezekkel kapcsolatban elkezdődött már a munka. Van egy kilenc irányelvből álló csomag, amely az Európai Unióban piacra vitt termékek szabályozásával foglalkozik. Itt eh, mi már elkezdtük a kulcs problémák feltárását, de magával az irányelv csomaggal még érdemben nem foglalkoztunk. Tudjuk azt is, hogy az Európai Parlament egységes egészként kezeli ezt a az irányelv csomagot, és biztos vagyok benne, hogy ez könnyebbé teszi majd utódaink munkáját is. Az elektronikus aláírással és az ezzel kapcsolatos közös jogi szabályozással kapcsolatos munkát is tovább vittük. Szeretnénk harmonizálni az idevágó Európai Uniós szabályokat, és a tanácsban is volt szó erről a témáról. Várjuk az Európai Bizottság előterjesztését a szakmai végzettségek kölcsönös eh, és képzettségek kölcsönös elismerésével kapcsolatban. Eh, láttuk, hogy az Európai Parlament elfogadott a témában egy állásfoglalást, és eh, ezt tudomásul is vettük. A szakmai képesítések Európai Unióban történő kölcsönös elismerése szerintünk az egyik legfontosabb és legsürgetőbb kérdés és téma, amelynek megoldása a munkavállalók szabad mozgását kiteljesíthetné, különösen a szabályozott munkakörökben és szakmákban. Az Európai Bizottság közleménye némi késéssel jelent meg, ezért nem tudtuk, nem tudtunk az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban érdemi vitát eh, elkezdeni. Azt azonban tudjuk, hogy a Dán elnökség eh, késedelem nélkül elkezdi a munkát az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos előterjesztés témájában. Érdemes eh, odafigyelni arra, hogy ez mennyire fontos vita, és mennyire tudatában vannak a szereplők annak, hogy hatalmas potenciál rejlik az elektronikus kereskedelemben. Ugyanígy eh, késlekedés miatt nem tudtunk eh, elkezdeni a másik prioritás eh, sos területtel kapcsolatos munkánkat, a közbeszerzésekről van szó. Közbeszerzés ügyben nem tudtuk elkezdeni az érdemi munkát. Végezetül még kitérnék egy olyan eseményre, amelyről sokat beszéltek ebben a bizottságban. Az Európai Parlament, azon belül az IMCO szakbizottság és a lengyel elnökség is büszkék lehetnek arra, hogy a lengyel elnökség alatt sikerült megszervezni az első Single Market Fórumot, amelynek szervezői az Európai Bizottság, a Lengyel Elnökség és az Európai Parlament voltak, tehát ezt az egységes piaci fórumot a három intézmény együtt hozta létre. Októberben Krakóban tartották meg ezt az eseményt több mint 1200 résztvevő részvételével, és mindannyian amellett tették le a garast, hogy fejleszteni kell az egységes európai piacot. Részt vettek ebben szakmai szervezetek, kereskedelmi kamarák, szakszervezetek, kutatók és vállalkozók. Ők így együtt lefették az érdekeltek széles spektrumát. És itt most Malcolm Harborhoz fordulok, és külön meg köszönöm neki, valamint Tunasszonynak a munkáját, valamint mindenki másnak, aki az IMKO szakbizottságban fáradhatatlanul támogatta ennek az eseménynek az előkészítését. a december 1-én elfogadott állásfoglalást szintén üdvözölni szeretném a fórum nevében. Ez egy egyedi esemény volt, és a fórum után kiadott nyilatkozat komoly visszhangra lelt, minden tagállam támogatásáról biztosította. A lengyel elnökség felvette a nyilatkozatot a versenyképességi tanács záró nyilatkozatába december 5-én. A versenyképességi tanács nagy örömmel tette magáévá a krakói nyilatkozatot, üdvözölte annak tartalmát, és egyetértettek abban, hogy az elkövetkezendő években folytatni kell ezt a munkát. Nagyon fontos mindez, mert jövőre ünnepeljük az egységes piac fennállásának tizedik évfordulóját. A tagállamok meg kell, hogy egyezzenek arról, hogy hogyan lehet kiiktatni a kereskedelmi korlátozások közül azokat, amelyek leginkább korlátozzák a kereskedelmet. Meghallgattuk a polgárokat, a cégek képviselőit. Egy új minőség született meg a Krakói fórumon. Nagy örömünkre szolgált, hogy meghallgattuk azokat a feleket, érdekelteket, akiknek érdekében ezek a jogszabályok megszületnek. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy a lengyel elnökség eredményei kellőképpen igazolják azt, hogy nagy fontosságot tulajdonítottunk az egységes piacnak. Megpróbáltunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy az európai piac hozzáférhetőbb legyen a polgáraink számára. Remélem, hogy az utánunk következő elnökségek, a Dán és a Ciprusi elnökség fel tudják majd használni a munkánkat, és meg tudják tenni a következő logikus lépéseket. Köszönöm még egyszer az Európai Parlament tagjainak eh, nagyszerű együttműködését a lengyel elnökséggel, azt, hogy segítették szakértőinket, és örömmel konstatálom, hogy önök, a mi szövetségeseink az egységes piac kiteljesítésében Ha úgy vélik, hogy volt olyan pont, amiről nem beszéltem eleget, természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó összegzést, és alátámasztotta az én bevezetőmet, amikor is azt mondtam, hogy a, mennyire fontos volt a belső piaci fórum, a belső piac életében, és Kolics kollégát is említette, valóban ő megérdemli a dicséretet a többi kollégához hasonlóan. Most pedig Tom Kill asszony, gondolom, hogy ön is szeretne a fogyasztó védelmi kérdések némelyikéről szólni hozzánk, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy elmondhatom, megismertethetem önökkel a gondolataimat a kapcsolatban, hogy a lengyel elnökség mit tett a sebezhető piaci résztvevők, a fogyasztók védelme érdekében. A válság érintette, sújtotta a fogyasztókat is, és befolyásolta a magatartásukat. Megpróbáljuk eh, információkkal ellátni a fogyasztót, hogy eh, fel tudják vértezni magukat a különböző kockázatokkal, fenyegetettségekkel szemben. Erre maguktól nem képesek, segítségre van szükségük. A fogyasztók, ha tisztában vannak a jogaikkal, akkor a növekedés motorjává válhatnak. A lengyel elnökség mi legfontosabb célkitűzése, gondolom emlékeznek rá, az volt, hogy erősítsük a fogyasztó helyzetét a piacon, és ruházzuk fel a fogyasztókat a hatékony védelemhez szükséges eszközökkel. Szerettük volna tovább mélyíteni a belső piacot, és teljes mértékben kiteljesíteni a belső piacot. Ez számunkra, mi szemünkben kulcsfontosságú ahhoz, hogy visszatérjen növekedési pályára az Európai Unió. Azt is szerettük volna biztosítani, hogy a polgárok és a fogyasztók legyenek a belső piac középpontjában a 2014-2020 közötti programot a bizottság november 11-én ismertette, tehát ennek a, program, a fogyasztóvédelmi programot. Ennek a politikának a középpontjában az áll, hogy a fogyasztók központi szerepet kapjanak, és legyenek részt a belső piac további mélyítésében, és legyenek annak a haszonélvezői. Ez tehát tekinthető egy nagy projektnek is. November 29-én pedig a tanács folytatott eh, megbeszéléseket ezzel kapcsolatban. Elkészült egy dokumentum, egy technikai dokumentum, ami a kereteit alkotja a legfontosabb intézkedéseknek. Létrehoztak egy munkacsoportot a tanácsban, amely részletes megoldásokat eh, próbált kidolgozni, és hát majd a Dán elnökség alatt folytatja ez, ez a munkacsoport a munkáját. A fogyasztói jogok irányelv elfogadásra került a tanácsban, október 10-én, és november 22-én már meg is jelent az irányelv szövege a hivatalos közlönyben. Tagállamok tagállamoknak eh, december 13-áig van idejük arra, 2013. december 13-áig, hogy átültessék belső jogukba az irányelvet. Mint tudják, három évig tartottak a meglehetősen nehéz tárgyalások, ellentmondásos intézkedéseket, döntéseket is kellett hozni. Ez a szakbizottság Harbour úr elnöklete alatt nagyon sikeresen dolgozott, így sikerült megállapodni a parlamentnek és a tanácsnak. Nagyra értékelem Schwab úr, a raportőr és az árnyékjelentéstevők munkáját is. A kompromisszum kiegyensúlyozott, megteremti az egyensúlyt a fogyasztóvédelmi szempontok, illetve a vállalatok eh, vállalatokra vonatkozó szabályok eh, között. A magyar elnökség érdemeit is ki kell emelni e tekintetben. Nagyvétekben hozzájárultak ahhoz, hogy megszülessen a kompromisszum, és eh, most már a fogyasztók online módon is nagyon könnyen intézik beszerzéseiket az egész EU-ban. Ezzel a kihívással foglalkozott egy másik projekt is, amely azt volt hivatott biztosítani, hogy a fogyasztók a vitáikat bíróságon kívül, peren kívül is tudják rendezni. Az egyik prioritásunk volt az alternatív vita rendezés rendszereinek az elterjesztése, és erről születtek tanácsi következtetések is, még a, az alternatív vita rendezés online formájáról is. Meg tudtuk vitatni az alternatív vita rendezés kérdését egy workshop keretében is, Krakóban, az belső piaci fórumon. És szeretném Fontún asszonynak megköszönni az erőfeszítéseket, hiszen neki köszönhető, megszervezte ezt a, ezt a rendezvényt. A krakói e, fórumon egy nyilatkozatot is aláírtak a résztvevők, amely leszögez olyan dolgokat, például, hogy biztosítani kell a fogyasztók számára az egyszerű hozzáférést az alternatív vitarendezéshez, online formában is, és hagyományos módon is. Az ARD-re vonatkozó rendelkezés persze megenged különbségeket a tagállamokban, hiszen léteznek jelenleg is különbségek az alternatív vita rendezés tekintetében, de bizonyos egységes minőségi kritériumoknak mindenütt meg kell felelni. A felek számára biztosítani kell a jogaikat, és mm, biztosítani kell azt is, hogy a meglévő különbségek a kereteken belül megmaradhassanak. Kihangsúlyoztuk azt is, hogy egyszerű és hatékony e, e, kell, hogy legyen az online alternatív vita rendezés, hiszen a digitális belső piacon ez elengedhetetlen. A bizottság egy további jogalkotási javaslatot terjesztett elő, az ADR irányelv, illetve az ADR rendeletet be is mutatta december 5-én a bizottság a versenyképességi tanács ülésén. Szerettük volna ezt a eddig szeretünk volna eddig eljutni a munkaprogramban és ezt sikerült is elérni. November 29-én a bizottság ismertette a javaslatait, és a tagállamok elmondhatták az észrevételeiket. December 13-án és 14-én megvitattuk a hatásvizsgálatot, és véglegesítettük az egész csomagot, ami nagyon hasznos volt. A tagállamok és a bizottság is elégedettek voltak azzal, hogy eddig eljutottunk. A következő soros elnökség, a Dán elnökség is ismertette a terveit. Még túl lenne bármit is megelőlegezni ezzel a jogi aktussal kapcsolatban, de az önök szakbizottságának már mindenképpen most is szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért, és a jövőre nézve is további kitűnő munkát kívánok. Külön köszönöm Greg úr munkáját, aki nagyon sokat dolgozott, és segítette eh, az ADR rendszerek elterjesztésében, népszerűsítésében. Fogyasztó védelemért és versenyért eh, felelős eh, tisztviselőként fontosnak tartom azt is elmondani, hogy szeretnénk mindenkit emlékeztetni arra, hogy miért fontos a verseny, és miért hasznos a verseny a fogyasztók számára az fogyasztók és a verseny európai napján egy panel beszélgetést szerveztünk Almunia és Schwab urak részvételével, és egyetértettünk abban, hogy a verseny nagyobb lehetőségeket, választási lehetőségeket biztosít a fogyasztók számára, és a fogyasztóknak mindenképpen hasznos, ha minél nagyobb a verseny a belső piacon. Sábura jelentésében kimutat azt is, hogy a különösen sebezhető piaci szereplők és a munkavállalók számára is fontos a verseny. De jobban kell tudatosítani a fogyasztókban azt is, hogy milyen problémák is jelentkezhetnek a versenyel kapcsolatban, és ezeket hogyan kell megpróbálnunk leküzdeni. Az emberek élet minőségét is befolyásolja a verseny eh, miensége, és az, hogy megoldásokat tudunk-e kínálni, ez különösen fontos az ilyen válságos időkben. Az Európa 2020-as stratégia megvalósításán dolgozunk, eh, és eh, ennek kapcsán is nagyon fontos a fogyasztók jogainak a védelme és annak biztosítása, hogy az emberek bízzanak a belső piacban, mert így a lehető legnagyobb mértékben tudják élvezni annak előnyeit. Remélem, hogy az olyan intézkedések, mint a, például a csomagtúra, vagy a, a társas utazásokra vonatkozó irányel felülvizsgálata, a 2020-as stratégia tükrében a következő elnökségek idején lezárulhat. Trió partnereinkkel együtt fogunk ezen dolgozni. Köszönetet szeretnék mondani ennek a szakbizottságnak különösen az együttműködésért, és gondolom, hogy ez a jövőben is hasonlóan jól fog működni. És végezetül engedjék meg, hogy valamennyiüknek boldog karácsony ünnepeket kívánjak. Az Európai Parlamentnek, az egész Európai Uniónak, valamennyiünknek nagy sikereket kívánok az új évben. Well, thank you very... Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek ezeket az összefoglaló szavakat, és egyébként köszönöm a karácsonyi hivatkozást is. A, az épületen kívül egy lengyel karácsonyfa van. Örülök, hogy elkezdték a munkát az ADR és ODR javaslatokon, valamint a hatásvizsgálat is nagyon fontos volt. Úgy tűnik, hogy e pillanatban a tanács kicsit lekörözte a parlamentet, ez egy kicsit szokatlan. Minden esetre örülök ennek. Jó példa ez, a Dán elnökség számára lehet mit követni. Várjuk majd a hatásvizsgálatnak a prezentációját. Tújnasszony és kollégája fogja ezt megtenni. Grech úr és Tóin asszony majd megtartja a prezentációját, de úgy gondolom, hogy minden jelenlevő nagyon aktívan vett részt a munkában. A, az egységes piacra kapcsolatos állampolgári aggályok, 20 volt ebből a legfontosabbak közül, úgy, érte, úgy érzem, hogy kezelésre kerültek. A szakbizottság számára megnyitom a, az észrevételeket, Gephardt asszony, Kreuzmann, azt, hogy nem tudom, van-e további hozzászólás, van-e igény, Túlnasszony, illetve Schwab. Schwab úr, Gebhardt, és aztán majd meglátjuk, hogy hogy folytatódik. Heinz Levska. Köszönöm szépen, Hans Levska asszony és Tom Kiel asszony. Három rövid megjegyzésem lenne, de először köszönöm önne, önöknek azt, hogy az egész néppárti frakció nevében, hogy az elmúlt hat hónapban ilyen elkötelezetten dolgoztak a lengyel elnökség annak ellenére, hogy közben parlamenti választások voltak, mindent megtett azért, hogy biztosítsa a belső piac és az egész unió stabilitását. Ezt köszönöm önöknek. Három fontos, nagyon fontos komponenset kell itt megemlíteni, a belső piaci fórumot ön is említette, és megemlíteni, amit a lengyel államtitkár ott mondott. Ő is azért küzd, hogy a belső piac szabályainak az egységessége javuljon, és ezért fog aktívan küzdeni a miniszterek tanácsában is. Ahogyan az elnök utalt erre, gyakran volt ez probléma, és csak akkor tudjuk végül is jobban alakítani a belső piacot, hogyha együtt halad a tanács és a parlament. Egy másik dolog, amit ön is kiemelt, a verseny, jog és a fogyasztó védelem kettőssége. Ez az európai jogalkotás szempontja, európai jogalkotás nagyon konstruktíva hozzájárulhat ehhez. Több olyan területe van az Európai politika alakításában, ami közvetlenül a fogyasztókkal függ össze, de hogyha nagyon elkülönítjük ezeket a szegmenseket, az nem jó, ezért ahogyan Lengyelországban is teszik, a több eh, horizontális eh, rendelkezés bevezetése mindenképpen hasznos lehet. A szolgáltatások irányelvről folyó vita, ahogyan ezt eh, Hanslik kollega is világosra a jelentésben, szintén előre haladt, és a belső piaci információs szolgálat, az Information Service szintén nagyot lépett előre. Szeretnénk, hogy határon átnyúló képesítések elismerése tekintetében is előbe, lépnénk, és a munkajogok egységesítésében is. Azt hiszem, hogy mm, jobb helyzetben vagyunk, mint hat hónappal ezelőtt, amikor önök elkezdték a munkát. Köszönöm szépen, Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönetet szeretnék mondani a lengyel elnökség képviselőjének. Mindig örülök, amikor hölgyek ülnek itt az elnökség képviseletében, hiszen a politikában, a kormányzati szinten túl gyakran csak férfiak dominálnak, és jó lenne, hogyha ilyen kompetens, minél több nő képviselné a politikát, mint ahogy ezt ön tette. Ezt muszáj volt elmondanom. Nagyon örültem annak is, talán ez is egy ok volt, oka volt az örömömnek. Tehát ez a lengyel elnökség nagyon európai elnökség volt pontosan olyan időkben, mint amiket most élünk, nagyon fontos az, hogy a kormányok támogassák az európai gondolatot. És az volt a benyomásunk, hogy ezzel az elnökkel, ezzel az elnökséggel valóban ez így is történt. És ez nagyon jó jel a jövőre nézve, és remélem, hogy a következő elnökség is így fognak dolgozni. Nem minden kormánynál volt ez így. A legkiemelkedőbb esemény tényleg a belső piaci fórum volt ebben a fél évben. Ez volt az első ilyen fórum, ahol valóban sikerült valami olyasmit megtenni, ami általában hiányzik. Az, hogy az embereket, a polgárokat állítsuk a figyelem középpontjába a 20 legfontosabb követeléssel, amelyel a polgárok álltak elő, és amelyekről Jüri Grekin is beszélt a jelentésében, világossá vált, hogy az emberek igenis szeretnék a több Európát, szeretnék azt, hogyha Európa tovább erősödne, és ezen az úton kell tovább mennünk. Tudom, hogy a Dán elnökség is eh, folytatja majd ezt a munkát, és nem csak a problémákról fog beszélni, hanem megpróbál válaszokat keresni. Ez a jövő következő évben egy nagyon fontos feladat lesz. Még egy második dolog is nagyon fontos. Ön is újra és újra kihangsúlyozta a fogyasztóvédelem fontosságát, ezt az előadásában is elmondta. A fogyasztóvédelem azért is fontos, hogy az embereknek eh, bizalma legyen a politikában, bízzanak a politikában és az Európai Unióban, bizalommal viseltessenek a határon átnyúló beszerzésekkor is, merjenek eh, külföldön vásárolni egyeztetéseket, tárgyalásokat folytattunk fogyasztóvédelmi szervezetekkel számos alkalommal, és érzékeltem azt, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetekkel sokkal inkább gyakrabban kellene együttműködni, mert így tudjuk felmérni jobban azt, hogy mi a fogyasztók igénye. Lengyelország Ban ezt nagyon sikeresen csinálják. És azt hiszem ez a hat hónap valóban nagyon produktív és nagyon pozitív volt. Thank you very much. Uh, Mr. Kreutzmann and then Mrs. Thun. Does anyone else, anybody else? Kreutzmann, illetve Thun asszony. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna én is köszönetet mondani a lengyel elnökségnek. Nagyon lelkesen dolgoztak Varsóban is, és Wroclawban is. Látszott rajtuk a lelkesedés Európa iránt. Példák szolgálhatnak a többi tagállam számára, és egy feltűnő volt ez. Nagyon pozitívan lepett meg engem tulajdonképpen az a varsói látogatásunkkor, hogy mennyire lelkes eh, az ottani szolvét eh, iroda, a szenátus és eh, milyen kritikus kritik kérdéseket tettek fel, Thun asszony is ott volt, és valóban azt láttuk, hogy nagyon-nagyon elkötelezettek, lelkesek a lengyel kollégák, csak köszönetet lehet mondani. Nagyszerű, ahogyan Lengyelország az elmúlt hat évben, amennyit tette Európáért, amilyen lelkesen ezt tette, és remélem, remélem, hogy a következő soros elnökségek is így mennek majd tovább. Thank you, uh, Mrs. Trun, and then uh, Mrs. Van Um, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy talán kihasználom a lehetőséget, hogy köszönjek nem csupán a kedves szavakért, hanem két eseményen is részt vettem a soros elnökség idején. Remélem, hogy megértik, hogy ö, ö, személyes hangot ütök meg. Krakóba egy tanulmányutat is szerveztünk, és ez nagyon jó emlék maradt meg bennem. Krakó is, és Varsó is, a kollégák, akikkel találkoztam, illetve az összes kollégám ugyanígy gondolkodik, ugyanígy emlékeznek a találkozásokra. Úgyhogy a kollégáim nevében is szeretnék köszönetet mondani nagyon jó volt, érdekes volt, és remélem, hogy folytatni tudjuk ezt a fajta kapcsolatot. Krakóban nagyon sokan mondták, hogy remélik, hogy visszatérünk. A mi munkatársaink is ugyanezen a véleményen voltak. Ugye nem beszéltünk arról, hogy mennyire folytak bele a dologba ennek a szakbizottságnak a tagjai a lengyel elnökség alatt. Nagyon sokan jöttek el a Krakói Fórumra. Ez egyébként egy szervezői teljesítmény is volt és szeretnék ebből az alkalomból külön köszönetet mondani, nagyon jó végezték a szervezési munkát is. Ugyancsak, ugye mondtam, hogy személyes hangot ütök meg, de láttam valóban a soros lengyel elnökség elkötelezettségét, ahogy Géphárt asszony maga is említette, volt egy európai aspektus, egy szolidaritási aspektus, és nagyon remélem, hogy a majd hivatalba lépő soros elnökség ugyanezt a hangot folytatja lengyel támogatással. A fórum nagyon jó volt, nagyon jó tapasztalat volt a számomra, és köszönöm mindenkinek. Nagyon remélem, hogy az ilyen fórumok tovább folytatódnak a jövendőben, mert valóban ez a belső piacunk számára nagyon fontos, nagyon fontos, hogy bevonjuk az állampolgárokat, a fogyasztókat, a vállalkozókat, a közigazgatási dolgozókat, és e, az ilyen fórum gondolatát remélem, elnök úr, e, e, ez egy olyan dolog, amit a jövőben is támogatni kell. Nagyon őszintén remélem, hogy ezt a projektet folytatni tudjuk évente egy alkalommal, vagy két évente, de feltétlenül építkeznünk kell, tovább kell építenünk arra, amit elértünk. 2012-ben talán jobb lesz, és 2013-ban ugyancsak mindenkinek ezt kívánom. Köszönöm még egyszer. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az észrevételeket. Valószínű, hogy inkább két éves gyakorisággal kerül sor a folytatásra. Vagy asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek, de ezzel együtt nagyon szeretném megköszönni a soros ö, lengyel elnökség munkáját. Francia vagyok, és úgy érzem, hogy a lengyel elnökségtől sok mindent tanultunk. Franciaország az egyik alapító tagja annak, amit most EU-ként ismerünk, de a francia állampolgárok egy kicsit a, a az elkényeztetett gyerekek szerepét játszák Európában. Ők nagyon sokszor kritizálnak ö, olyan dolgokat is, amelyek talán nem annyira rosszak. Mindenképpen köszönöm a lengyeleknek, hogy mi mindent tettek az egységes belső piacért, nagyon jó irányt ö, mutattak, ö, harmóniát teremtettek, dialógust alakítottak ki, és nagyon szépen köszönöm Eh, hogy az európai szabadalom kérdésében ilyen nagy előrehaladást tudtak előrelépni. Tudjuk, hogy az ilyen válságos időkben a KKV-k pontosan a munkahelyteremtés eh, eszközei Európában, és önök véghez vitték az európai szabadalom ügyét. Ez nagyon fontos, hogy létrehozzuk általa azokat az állásokat, munkahelyeket, amelyek nincsenek még meg egyébként az a szakmai minősítés szempontjából is említették, hogy fontos a kérdés, e, és sajnálatos, hogy nem tudtunk ebben kellő harmonizálsággal dolgozni, mert az irányelv csak tegnap jelent meg. Remélem, hogy a munka folytatódik majd a Dán elnökség alatt. Az észak, e, e, kelet-nyugat, észak és dél megtalálja a hangot. Köszönjük a példát! Right to Singles. Ön az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, és csupán néhány szót szeretnék mondani. Köszönöm a lengyel elnökségnek a munkát. Mindannyian arra számítottunk, hogy egy ilyen nagy ország, mint Lengyelország kihasználja az első elnökség lehetőségét arra, hogy minden kapacitást a munkába fektessen. Nagy sikert értek el az, a lengyel parlamenti képviselők az egész politikai spektrum teljes területén egyetlen hangon szólaltak meg, és úgy képviselték Lengyelországot, mint egy egységes országot, méghozzá olyat, amelyik tudja, merre van az irány. Gratulálok önöknek, hogy nem buktatták meg a kormányt a soros elnökség alatt. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm az összes észrevételt és én magam is osztom ezeket a nézeteket. Nagy öröm volt önökkel, kollégáikkal együtt dolgozni. Számos dossziéban való, valódi előrelépés történt, a Dán elnökség alatt ez folytatódni fog. És most megadom a szót, hogyha óhajtanak reagálni az elhangzottakra, Tomkén asszony. Nem tudom, hogy hogy osztják be maguk között. Akkor Grasina. Uh, Hölgyeim és uraim! Hát mit fűzhetek még hozzá ezekhez a dolgokhoz? Csupán azt mondom el, hogy teljes szívből köszönöm ezeket a kedves szavakat az egész soros lengyel elnökség nevében. Nagyon sok szóra hangzott el, hogy sokat tanultunk a lengyelektől, sokat tanultunk a lengyel elnökség alatt. Számomra Személy szerint ez egy hatalmas kiváltság, hogy ilyen szavakat hallok, és hogy ezeket továbbíthatom majd a lengyel kormány, illetve a kollégáim irányába. Nagyon szépen köszönöm, hogy méltányolták a végzett munkánkat. Természetesen együttműködünk a jövőben is a belső piac hasznára. A belső piac továbbra is kritikusan fontos kérdés, különösen akkor, amikor, mint tudjuk, nagyon nehéz időket élünk. Ruházzunk be a gazdasági növekedésbe, ruházzunk be a fejlődésbe. A, ami engem illet, a lehető legjobbat kívánom valamennyiüknek a következő napokra. Boldog karácsonyt, boldog új évet, köszönöm szépen! Tonkin asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, igen. Nagy örömmel eh, hallottuk önöktől, hogy élvezték a soros lengyel elnökséget a saját szervezetem, amely az európai fogyasztás, fogyasztók javára végzi munkáját, nem hagyja abba a tevékenységét, továbbra is azon munkálkodunk, hogy előrevédjük a belső piacot és védjük a fogyasztókat. Elnök, köszönjük szépen, hogy csatlakoztak hozzánk. Csak viszont tudjuk kívánni a jó kívánságokat. Megérdemlik a pihenést a sok munka után van a belső piaci hírlevél, ennek egy külön kiadásával jelentkeztünk, ebben szó van a krakói deklarációról, ha még nem kaptak volna példányt, akkor most átnyújtanék egyet-egyet önöknek, illetve hogyha kollégáik között van, aki még nem ismerni ezt a kiadványt, akkor adjanak nekik. Egyébként internetes közönségünk számára emlékeztetőképpen mondom, hogy ha ezt a hírlevelet meg, hírlevelet meg szeretnék kapni, a karácsonyi kiadás tőlem egy rövid üzenettel kiegészítve elérhető, jelentkezzenek be az internetes honlapunkra, és kapnak egy példányt. 1735 előfizetés vagy feliratkozás érkezett eddig hozzánk. Ezzel Bernadette Vényónak eh, adom át a szót. Az alelnökként ő vezeti eh, le az, az ülés levő részét. Én nekem most egy másik ülésre kell távoznom, úgyhogy átadom a levezető elnöki tisztet. Eh bien, nous allons continuer euh, nos travaux d'aujourd'hui. Köszönöm. Akkor folytatjuk a mai napi rendi pontokat, és ehm, át is térünk a fogyasztói jogviták online rendezésére. Eh, itt egy hatásvizsgálatot készített az Európai Bizottság, Jacqueline Minor itt van mellettem a Szankó főigazgatóság képviseletében, és ezzel együtt fogjuk tanulmányozni az alternatív jogvita rendezésre szolgáló eszközt is, Először is megadom a szót az Európai Bizottságnak, majd eh, Louis Greknek adom meg a szót, ő a rep- raportőr, és aztán eh, Rosa Tunasszony, aki most nincs itt, de majd vissza fog jönni, kapja meg a szót, és ezt követően a eh, el, kapják meg a szót, Jacqueline Minornak adom meg a szót először. Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim és köszönöm, hogy az Európai Bizottság most lehetőséget kap arra, hogy hatástanulványát, hatásvizsgálatát ismertesse ezzel a november 29-én elfogadott két javaslattal kapcsolatban. Az első javaslat az alternatív jogvitarendezésről szól, a második pedig egy rendelet javaslat a fogyasztói jogviták online rendezéséről. Mint ahogy önök is tudják, ezek rendkívül fontos fellépések, melyeknek célja a fogyasztói bizalom megerősítése a digitális egységes piacban, illetve a határon átnyúló tranzakciók iránti bizalom megerősítése. A legfőbb célunk az, hogy probléma esetén megfelelő eszközt állítsunk a szolgáltat a fogyasztó rendelkezésére, függetlenül attól, hogy a kereskedő hol székel, hol vették a terméket boltban vagy online, illetve független attól, hogy milyen termékről vagy szolgáltatásról van szó. Már rögtön az elején elmondom, hogy ezek nem bírói úton történő jogvitarendezések, tehát amit mondok, az nem befolyásolja a jogait sem a fogyasztónak, sem a kereskedőnek bármikor bírósághoz fordulhatnak. Mindkét, vizsgál, mindkét javaslat vonatkozásában egységes hatásvizsgálatot végeztünk, tehát mind a kettőre vonatkozik, amit mondok, kivéve, hogyha csak az egyikre utalok, akkor kifejezetten utalni fogok arra, hogy melyik jogvitarendezési módszerről van szó. Először is arról beszélek majd, hogy hogy áll ma a helyzet, milyen kihívásokkal, milyen nehézségekkel kell szembenéznünk az alternatív jogvitarendezési mechanizmusok alkalmazása során. Önök is tudják, hogy meghallgattuk egy meghallgatás keretében 9 hónappal ezelőtt az alternatív jogvitarendezésben érintett feleket, és megvizsgáltuk a szubszidiaritás alkalmazhatóságának feltételeit, illetve mikéntjét ezen a területen, valamint a rendelkezésünkre álló szakpolitikai lehetőségeket is elemeztük, és aztán ezek közül választottuk ki azt, ami nekünk leginkább tetszik, és aztán ezt vizsgáltuk meg, ennek a hatásait vizsgáltuk meg. Hogy áll ma a helyzet az alternatív vitarendezéssel kapcsolatban? Jelenleg 750 társaság foglalkozik alternatív jogvita rendezéssel. Ez egy bizottsági tanulmányban szereplő adat, egy ennél frissebb tanulmány több mint ezer olyan projektről számol be az Európai Unión belül, és olyan szervezetről, amely alternatív jogvita rendezéssel foglalkozik. De akármelyik számadat is az igaz, teljesen egyértelmű, hogy nagyon sokszínű a kínálat, államról államra eltér, a jogvitarendezési megoldások tárháza, és teljesen más, hogy hívják egyik tagállamban, mint a másikban. Franciaországban mediationnak hívják, ami azért zavarkeltő, mert a mediation szó angolul az nem feltétlenül csak alternatív jogvitarendezést jelenthet, hanem békéltetést, egyeztetést is, ahol egy harmadik fél próbál békíteni. Az angol szóhasználatban panaszbizottság, és ide tartozik, hívják még vitarendezési módszernek is azt, amit az angol rövidítéssel ADR-nek szoktunk nevezni. Minden ADR projekt és lehetőség mechanizmus az kicsit eltér a többitől, egyes tagállamokban az ADR mechanizmusokat egy állami hatóság alá rendelik, máshol pedig az ipar kezdeményezésére állnak fel ezek az ADR módszerek, más tagállamokban pedig összefognak a az ágazati és fogyasztói szervezetek, és ők hoznak létre ilyen lehetőségeket, vagy ebbe bevonják az állami hatóságokat is adott esetben. Megint csak nagyon eltér a különböző ADR szervezetek, entitások és mechanizmusok finanszírozásának módja. Vannak olyan ADR mechanizmusok, amelyeket az iparágak, a szektor, az ágaz, egyes ágazatok támogatnak, vannak olyanok, amelyet az állam támogat, és vannak olyan ADR mechanizmusok is, amelyek díjfizetősek, tehát az őket igénybe vevő fogyasztónak egy díjat kell fizetni az ADR mechanizmus használatáért. Vannak olyan projektek, amelyek kiterjednek az egyes tagállam teljes területére, vannak regionális adérmechanizmusok, különös tekintettel azokra a tagállamokra, amelyek föderális berendezkedésűek, és vannak merőben helyi, vagy tisztán helyi ADR mechanizmusok is, amelyek egy önkormányzat fennhatósága alatt működnek. Minden ágazatban, vagy nagyon sok ágazatban léteznek ezek az ADR mechanizmusok. Tehát nagyon eltérőek tudnak lenni ezek az ADR eh, mechanizmusok, mégis vannak közös vonások köztük. Az első az, hogy önkéntesek. Az alternatív eh, jogvitarendezési módszerek csak akkor eh, indíthatók be, hogyha felek ebbe megegyeznek. Van olyan is, hogy kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha jogvita merül fel, akkor alkalmazni fogják az ADR mechanizmus. Tehát egy kereskedő úgymond feliratkozik egy konkrét ADR mechanizmus alkalmazására, és amennyiben problémája van a kereskedővel egy fogyasztónak, akkor ahhoz fordulhat. Van olyan, hogy a kereskedő eseti alapon dönti el, hogy hagyja-e az ügyet alternatív jogvita rendezés síkjára terelni. Van olyan, amikor maga az eljárás az kötelező, tehát ha valaki beleegyezik abba, hogy ADR-t alkalmaz, akkor előfordulhat, hogy ezzel kötelezettséget is vállalhat adott esetben arra, hogy be kell tartania az ADR mechanizmus kimenetelét. Ez lehet kötelező mindkét félre, vagy akár csak a kereskedőre is, más esetben csak ajánlásokat fogalmaz meg. Van néhány olyan mechanizmus, amely kifejezetten és kizárólag online vásárlások során keletkező problémákat próbál megoldani. Vannak olyanok, amelyeknek nincsen kifejezett eh, rendelkezése online procedúrákra. Nagyon kevés eh, ADR eh, mechanizmus ad lehetőséget kizárólagos online rendezésre. Tehát még ha valaki online vásárolt is valami terméket vagy szolgáltatást, lehet, hogy kénytelen lesz kézzelfogható ADR mechanizmus, tehát nem jog, nem online ADR mechanizmust alkalmazni. Előfordul, hogy harmadik fél is szerepel az ügyben, adott esetben eh, ennek a harmadik félnek a szerepe a fogyasztó képviseletére, illetve felvilágosítására korlátozódik. Minden, mindez együtt azt jelenti, hogy az ADR gyorsabb, eh, olcsóbb és egyszerűbb eh, módja a jogvita rendezésnek. Egyszerűbb és olcsóbb, mint a bírói út. Hogyha a fogyasztókkal és a kereskedőkkel ülünk le beszélni az ADR mechanizmusokról, akkor érdekes véleményeket hallhatunk. Azok a fogyasztói szervezetek, amelyek ténylegesen fordultak már ADR mechanizmushoz, azok általában elismerőleg nyilatkoznak erről, egyszerűnek írják le, segítőkésznek. Hogyha vállalkozásokat kérdezzük, akkor 77%-a, eh, vagyis mintegy háromnegyede az ADR-t valaha használt eh, vállalkozásoknak eh, Elégedett volt az ADR vitarendezési mechanizmussal, 82%-a ezeknek pedig újra hajlandó lenne használni azt, és sokan mondták azt is, hogy inkább az ADR, mint a bírói út. Mik voltak tehát a nehézségek, amelyeket azonosítottunk? Miért gondoltuk azt, hogy még egy ilyen háttérrel is érdemes európai szinten szabályozni ezt a kérdést? Négy visszásságot azonosítottunk. Az első az ADR lefedettségben mutatkozó rések, lyukak. E, és e, noha említettem, hogy 750 uszkve ezer ilyen mechanizmus áll rendelkezésre, ez e, korán sem garantálja azt, hogy minden fogyasztó hozzáférhet valamifajta ADR megoldáshoz, hogyha jogvitába kerül egy kereskedővel, mert lehet, hogy arra az ágazatra vagy arra a földrajzi területre nincs ajánlott mechanizmus nincs ajánlható mechanizmus. Ezzel kapcsolatban többet olvashatnak a szövegben, illetve a függelékekben is. Mindez ahhoz vezet, hogy nagyon gyakran ezeket a jogvitákat nem is eh, tudják eh, rendezni. Eh, egy fogyasztó, hogyha valamilyen problémát észlel a termékkel kapcsolatban, akkor először visszamegy a kereskedőhöz, vagy a weblap üzemeltetőhöz, és panaszt tesz. De hogyha ez nem működik, akkor a nagy részük feladja, és leírja úgymond a veszteségét. A hatástanulmányban van egy számítás, miszerint 0,4%-a az európai GDP-nek elveszik így módon, tehát az ilyen veszteségek a GDP 0,4%-át teszik ki. Ezek olyan pénzek, amelyeket nem tudnak visszaszerezni a fogyasztók akkor, amikor nem megelégedésükre szolgált a tranzakció. Ez nyilvánvalóan nem jó a fogyasztóknak, de nem jó a jól működő vállalkozásoknak sem, mert azt a pénzt, amit visszaszerzett, visszaszerezhetett volna a nem megfelelő kereskedőtől, elkölthette volna egy másik számára megfelelőbb kereskedőnél. E, tudjuk, hogy a határon átnyúló tranzakcióknak e, e, komoly problémái vannak. Az ECC által kezelt ügyek nagy részét nem tudják ADR-hez utalni, nem, tudják, nem tudnak olyan ADR-t felhajtani, elővenni, aki vagy amely a kereskedő székhely szerinti országban működik. A második probléma az alacsony szintű tudatosság. Az európai fogyasztók 30%-a soha nem hallott az alternatív jogvitarendezési mechanizmusokról, lehetőségekről. Egész egyszerűen nem tudják, hogy egy panaszt ilyen úton is lehet kezelni. 40%-a a vállalkozásoknak eh, ugyanebben a cipőben jár, tehát majdnem a fele a vállalkozásoknak nem, nincs tudatában annak, hogy eh, létezhetnek olyan ADR mechanizmusok, amelyeket ők maguk is használhatnának eh, jogvita rendezésre. A harmadik probléma, amit azonosítottunk, az az ADR szervezetek, entitások minősége. 1998-ban és 2001-ben az Európai Bizottság ajánlásokat fogadott el, amelyek bizonyos elveket fogalmaznak meg, és úgy gondoltuk, hogy ezeket az elveket kellene betartani az ADR entitásoknak, részlehajlásmentesség, hatékonyság, ezek azonban csak elvek, ezek nem kötelező erőjűek, a mi becsléseink szerint eh, körülbelül 60%-a az aktív ADR szervezeteknek veszi figyelembe ezeket az elveket, de ez azt jelenti, hogy egy erős kisebbség nem alkalmazza ezeket az elveket. Nincsen módunk arra, hogy ezeknek az elveknek a figyelembevételét kikényszerítsük. Másik dolog, amit eh, a kutatások során észrevettünk, az az, hogy az elvek alkalmazásának konzisztens monitorozása sem létezik. Nincsen olyan hatóság vagy bármilyen más testület, amely a kikényszeríthetőséget biztosítaná, a végrehajtást eh, ellenőrizni. A negyedik probléma az eh, kifejezetten eh, az e-commerce, határon átnyúló e-commerce, e-kereskedelmi tranzakciókra vonatkozik. Bizonyára ismerik önök is a számokat, mert állandóan idézzük ezeket a számokat a határon átnyúló tranzakciók vonatkozásában az európaiak 40%-a már legalább egy online eh, kereskedelmi tranzakciót intézett a saját eh, hazájában, de csak 9%-uk vásárolt eh, olyan website amely más országban, más tagállamban van bejegyezve. Nos, ezek eléggé eléggé ismert számok. Még a a hazai e-commerce, az elkereskedelem fejlődik, a határon átnyúló elkereskedelem nem nagyon fejlődik. Sok oka van annak, hogy az emberek vonakodnak más országban bejegyzett websájttól vásárolni. Nyilván a márkák ismeretlensége, a nyelvi korlátok, a jó hír vagy hírnév hiánya ehhez hozzájárulnak, de a polgárok nagy része azt is gondolja, hogy probléma esetén nehezebb megoldani a problémákat, a jogvitákat. Ha egy másik tagállamban kell reklamálni, nehezebb elérni a termék kicserélését, nehezebb elérni egy pénzbeli visszatérítést, akkor, hogyha olyan websájttól vásároltak, amely nem a saját hazájukban üzemel a kereskedők oldaláról nézve ez még egyértelműbb ez a helyzet. 60%-a a kereskedőknek azt mondja, hogy a panaszkezelés magasabb költsége miatt nem akarnak határon átnyúló üzleteket realizálni, tehát nem akarnak más EU-s tagállamban kereskedni, mert úgy vélik, hogy drágább lesz az esetleges problémák kezelése. Ezek tehát a hiányosságok, mint ahogy önök is tudják, megkérdeztük az érdekelteket, és önök is tudják, hogy itt az Európai Parlamentben egy nagyon sikeres meghallgatást tartottunk, ahol több mint a konzultációnkra pedig több mint 200 szervezet jelentkezett be és küldte el észrevételeit egyetértenek azzal, hogy alternatív vitarendezési megoldásokra szükség van, és ezeket európai szinten is érdemes megteremteni. Az észrevételek nagy része online elérhető, összefoglaló formájában és a hatástanulmányban is elérhető. A szubszidiaritás elvével foglalkoznék először. Az Európai Unióról szóló szerződés kimondja azt, hogy az Európai Unió mindent megtesz a fogyasztók érdekeinek védelmében, annak érdekében, hogy magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítson az Európai Unió teljes területén. Ez egyik feladata tehát az Európai Uniónak. Az Európai Bizottság véleménye szerint a hatékony ADR mechanizmusok hiánya egyensúlytalanságokat okoz az egyes tagállamok között, különösen tehát a határon átnyúló tranzakciókban, és ez egyben akadálya annak is, hogy a belső piac optimális módon működjön. Úgy gondoljuk, hogy egy hatékony, jól működő ADR rendszer a határon átnyúló tranzakciók problémáinak megoldására a hazai, jól működő hazai ADR rendszeren kell, hogy alapuljon. Nem lehet hatékony, határon átnyúló ADR rendszert kialakítani akkor, hogyha nem létezik már egy hálózat, egy infrastruktúra a jól működő ADR mechanizmusokból nemzeti szinten. Az volt a következtetésünk, hogy európai szinten kell lépni annak érdekében, hogy ugyanazt a védettségi színvonalat biztosítsuk a fogyasztók számára, illetve a vállalkozások érdekeinek védelme számára is. Nézzük meg tehát akkor, hogy milyen szakpolitikai választási lehetőségünk volt. Az első az volt, hogy ne tegyünk semmit, hagyjuk úgy a helyzetet, ahogy van és bízunk az ADR mechanizmusok természetes fejlődésében, valamint abban, hogy a már létező bizottsági ajánlásoknak lesz ösztönző hatása. A második lehetőségünk az volt, hogy folytassuk a nem kötelező módszert, tehát adott esetben igazítsuk ki az ajánlásokat, esetleg adjunk jobb, további jobb információt a fogyasztóknak, az ADR mechanizmusokról. A harmadik lehetőség az pedig egy kötelező erejű jogi eszköz lehetett, amely lehetővé teszi minden fogyasztó számára, hogy hozzáférjen egy alternatív jogvitarendezési mechanizmushoz, és egyáltalán tudjon ilyen lehetőségek létezéséről. A negyedik lehetőség, ami közül választhattunk, vagy amit választhattunk, az megint csak egy kötelező erejű jogi aktus, ebben a szempontból hasonlít a harmadikra, de ezt megfejelve, egy, ezt megfejelni egy közös európai alternatív jogvitarendezési modell. Ez volt tehát a négy szakpolitikai választási lehetőség. Ezt követően megvizsgáltuk az online jogvitarendezési módszereket, illetve lehetőségeket. Ugyanazok a szakpolitikai lehetőségek álltak rendelkezésre. Az első az volt, hogy nem csinálunk semmit, a második a nem kötelező erejű ajánlás, a harmadik szakpolitikai választási lehetőség az egy kötelező jogi eszköz lehetett, amelynek az lehetett a, lehetne a formája, hogy kialakítunk egy az egész EU-t átfogó platform, platformot, egyfajta ilyen tengely, hub, gócpont megoldást alkalmaznánk, középre futnának be a, az információk, és a negyedik pedig az negyedik lehetőség az lett volna, vagy az lehetne, hogy egy európai testületet európai szinten alkalmazottukkal felszerelt, központilag irányított alternatív vita rendezési megoldást választunk. Mit választottunk tehát? Úgy döntöttünk, hogy ha Európa nem lép, és hagyjuk a dolgokat a maguk útján fejlődni, akkor persze fejlődnének a dolgok a maguk útján, de nem kielégítő módon és irányban. Úgy gondoltuk, hogy európai ösztönzésre szükség van. Megnéztük a nem kötelező jellegű eszközök lehetőségét, de azt láttuk, hogy ezeknek a hatása nem lenne túlságosan jelentés, jelentős, és E, aztán megvizsgáltuk még a többi megoldást, és a negyediket szintén kizártuk, amely egy központi modell, vagy egy ilyen habrendszerű e, központ lenne, nem lenne, aránytal, nem lenne arányos, szerintünk aránytalan terheket róna a felhasználókra. Éppen ezért a harmadik mechanizmus mellett, vagy lehetőség mellett e, döntöttünk, egy irányelv, amely, ami egy irányelv, amely az információ minőségével foglalkozna, és egy rendelet, amely létrehoz egy európai ADR platformot, e, és amelyet a nemzeti e, alternatív e, jogvita rendezési megoldások előrevitelére alkalmaznánk. Úgy látom, hogy már elég régóta beszélek, hamarosan be is fézem. Miért gondoljuk, hogy ez a legjobb megoldás? Egy minőségi megoldást szerettünk volna, így kombi, ezért döntöttünk úgy, hogy kombináljuk az irányelvet a rendelettel. Így úgy gondoljuk, hogy egy ilyen kombinációval 20 milliárd eurót spórolnánk meg a fogyasztóknak, és úgy gondoljuk, hogy a vállalkozások számára is ez pozitív lenne. A krakói fórumon is ez elég egyértelműen világossá vált. Ugyanis így lehetővé tennénk a vállalkozások számára, hogy a feedbackből tanuljanak, megvizsgálják a, az ADR rendszeren keresztül menő jogvitákat, és így ösztönöznénk a vállalkozásokat arra, hogy jobban komolyan vegyék a fogyasztói panaszokat. Ezzel a versenyképességet is növelnénk. A teljes megtakarítások összege szerintünk növekedni fog, de nehéz becsléseket alkalmazni másfél milliárd a minimális becslésünk, de ez akár elérheti a 13 milliárd euró per év eh, költségtakarékosságot is, költségmegtakarítást is, ahhoz képest, mint az emberek bírósághoz fordulnának. Eh, illetve itt eh, olyan költség megtakarítást is beleszámoltunk, amely a hírnév növeléséből adódik. E, az ADR e, entitások felállításának költségei vonatkozásában megint csak nehéz elmondani azt, hogy egy ilyen rendszer kialakítása mennyibe kerül, mert ez függ attól, hogy milyen ágazatban fog tevékenykedni, és mekkora területet fog lefedni földrajzilag megnéztük az egyes lehetőségeket, voltak olyan lehetőségek, amelyeket mindössze 100 ezer euróból létre lehetne hozni, hogyha a legnagyobb ombudsmani rendszert vizsgáljuk, például a Financial Services ombudsman az Egyesült Királyságban, az több mint 1 millió euróba kerül évente. De erről adatokat látnak a 46. és 47. oldalán a hatástanulmányunknak az ADR-ek finanszírozásának módját a tagállamokra hagynánk. A jelenlegi modellek igen eltérőek. Amikor megkérdeztük a vállalkozásokat, a 60%-uk azt mondta, hogy szívesen hozzájárul az ADR finanszírozáshoz, tehát a felállítás költségein túl az üzletekre, a vállalkozásokra háruló további terhek, azok az információs költségek, egyszeri költségek, amelyeknek értékét vállalkozásonként 250 euróra becsüljük, tehát oda teszi az információt a, a blokkokra, illetve a weblapra. És mivel a vállalkozások időről időre lecserélik a papíranyagaikat, Eh, ezért nem gondoljuk, hogy itt egy eh, túlzott költségről van szó. Az ODR platform létrehozásának a költségeit a bizottság vállalja. Úgy gondolom, hogy cirka 2 millió euróba fog kerülni, és az éves fenntartás pedig cirka 300 ezer lesz. Utána eh, felmerülnek költségként még az ODR szakértői díjak is. Azt mondjam, én itt meg is állok, abba hagyom. Köszönöm szépen. Merci pour euh, ces informations. Köszönöm mindezt az információt és euh, ezeket az euh, magyarázatokat. Azért is hagytunk önnek ennyi időt, mert szerintünk az európai polgárok szempontjából ezek rendkívül fontos anyagok. Ezt követően beszélhetnek majd a raportőrök, illetve a raportőr. A raportőr Louis Grech, Eh, majd Túnasszony kap szót, és nem tudom, hogy itt van-e Ilya Ivanova, Mitro nincs itt, de Luis őt képviseli, majd szót kap, és aztán meglátjuk, hogy ki jön még vissza, és ezt követően pedig a tanács is szót kap. Louis, Louis tiéd a szó. Thank you, Madam Chair. I would like to Köszönöm. Köszönöm szépen. Clear and comprehensive presentation. Nagyon köszönöm, hogy ilyen átfogóan ismertette a bizottság javaslatát. Ez a javaslat szerintem nagyon jó alapja annak, hogy biztosítsuk eh, minden európai érjen hozzá egy megfizethető jó HDR eh, rendszerhez. Dali biztos és munkatársai rendkívül jó munkát végeztek, amikor is időre elkészítették a korábban megígért javaslatot. Különösen hálásak vagyunk azért, hogy a bizottság nem a ne csináljunk semmit opciót válaszolta. Hallottunk arról, hogy az belső piacon milyen hiányosságok vannak, ezt elmélyítette a jelenlegi válság, az egész Európa integráció most a visszaesés veszélye előtt eh, áll. És ennek több oka van. Egyrészt eh, az, hogy kevés és rossz minőségi információt eh, kapnak a polgárok, de az EU jogi keretesen működik hiánytalanul. Nincs koordinált ADR rendszer sem a belső piacon. Miután jelenleg nem állnak rendelkezésre ADR mechanizmusok, ezt mindenki megszenvedi a belső piacon, sőt, még ott, ahol létezik ilyen, ott sem tudnak erről, vagy nem használják ezt a szolgáltatást az emberek. Eljött az ide annak, hogy az ADR egy automatikus elemévé váljon az európai fogyasztói rendszereknek, ez jó lesz mind a fogyasztóknak, mind a vállalatoknak. Világos és koherens javaslatokat mutattak be nekünk, és különösen azok a cikkek, amelyek kötelezik a vállalatokat és az ADR-es intézeteket a megfelelő tájékoztatásra nagyon jók, ugyanis semmi nem érne az ADR mechanizmus, hogyha erről nem tájékozódnak a fogyasztók. Összefoglalva, tehát néhány határon átnyúló jogvita rendezésére hasznos az ADR, de sajnos még nagyon kevesen ismerik ezt a lehetőséget. Néhány eh, pontot azért még tisztáznunk is kellene. Ilyen például a finanszírozás ügye, ami nagyon fontos, és amelyel részletesebben kell majd foglalkoznunk. A bizottság és a tagállamok kell, hogy gondoskodjanak arról, hogy függetlenül attól, hogy hogyan finanszírozzák az ADR mechanizmusokat, ezeket transzparens és független módon kell működtetni. Megfelelő garanciákkal kell megakadályozni azt, hogy valótlan káresetek elássák alá az ADR rendszerek hitelességét. A javaslat néhány esetben azt javasolja, hogy meg lehessen hosszabbítani a nappalt az éjszakába menően, hogyha egy döntést még valamilyen határidő előtt meg kell hozni. Szeretném, hogyha a bizottság messzebb menne, és nem csak egy illetékes hatóságot létesítetne a tagállamokban. Gondoskodni kellene a koordinációról, a legjobb gyakorlatok cseréjéről, az információ átadásáról is. Most már a következő évben megszületik a csoportos keresetekre vonatkozó új jogszabály, és ez az ADR jogszabályokkal együtt bizalomerősítő intézkedés csomag része lehetne. Végül is, elnök asszony, a valamennyien egyetértünk abban, hogy a fogyasztók bizalma a gazdasági növekedés előfeltétele fel, olyan helyzetbe kell hozni a fogyasztókat, hogy tudatos döntéseket hozzanak. Már jó ideje ismételjük, hogy vissza kell nyerni a polgárok bizalmát. Ezzel a kezdeményezéssel kezükbe vehetik a dolgokat, és um, ezzel az ADR és ODR jogszabályjal uh, figyelembe uh, tudjuk venni azt is, uh, hogy néhány tagállamban már milyen ADR-mechanizmusok működnek, de ezeket tovább tudjuk majd fejleszteni. Az ADR jó a fogyasztók és a vállalatok számára egyaránt, és valóban egységessé teszi a belső piacot. Köszönöm szépen. Most pedig Róza Fontún asszonyé a szó. Köszönöm és tényleg csak gratulálni tudok Hajner eh, asszonynak és valamennyi munkatársának, az egész csapatnak. Úgy tűnik, hogy tényleg előrelépés történt, és én is örömmel tekintek a következő hónapok együttműködése elé. Az eh, ODR és az ADR, ezért két külön dolog, de mi szorosan együtt fogunk eh, működni Greg úrral és az Európai Bizottság tímjével. Nagyon izgalmas időszak lesz ez. Egyetértek azzal is, hogy a, ezekre a jogi eszközökre vonatkozó tájékoztatás fontosabb, mint korábban. Mindenki panaszkodik, hogy nem használják eléggé az emberek az elektronikus kereskedelmet, nem használták ki az ebben rejlő lehetőségeket, és most nagy lehetőségünk van, és így nagyon sok gazdasági növekedési potenciál veszendőbe megy. Az odr kapcsolatban az a helyzet, hogyha ezt csak polgárok használják, vagy vállalatokat. Tehát ez a kérdés, hogy B2B vagy B2C helyzetekben kerül-e alkalmazásra, ezt, erről még vitatkoznunk kell. Nagyon fontos kérdésről elég szerencsétlen időpontban beszélünk, hiszen ez a karácsonyi szabadság előtti utolsó délután, de azért lehet, hogy jó, hogy azért elkezdtük most ezt a vitát, tudom ezen tovább, ezeken a kérdéseken tovább gondolkozni a karácsonyi szünetben, és jövő elején majd ismét itt felvesszük a fonalat. Említette azt is, hogy a bizottság 200 választ kapott a konzultációs felhívásaira. Miután sokat beszélünk itt a tájékoztatásról, érdekel engem, hogy hány egyén válaszolt, és hogyha 23 nyelven folytatták le ezeket a konzultációkat, vagy ahogy ez lenni szokott, egy, maximum három nyelven konzultál a bizottság. Ez a konzultációs mechanizmus olyasmi, ami még dolgoznunk kell, különösen, hogyha azt akarjuk, hogy ez az új esz, ezek az új eszközök jól működjenek. És hogyha azt akarjuk, hogy az emberek tényleg látják, hogy mi azt akarjuk, hogy könnyebbé váljon az életük, és nem csak új terheket rakunk rájuk. Nem tudok, nem akarok szakmai részletkérdésekre kitérni, mert úgy tudom, hogy ezt a vitát folytatni fogjuk még, majd alapos vitát folytatunk akkor, amikor a a, az ADR előre, előrébb tart, hiszen itt az ODR léte attól függ, hogy az ADR hogyan működik. Most ezért köszönöm. Köszönöm szépen. Ivanova asszony még nem érkezett meg, ezért a néppárt nevében Schwab úr a szó parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Azt mindig azt hittem, hogy ez egy hiba, de Ivanova, nem Ivanova asszony az árnyék jelentéstevő, hanem Mayer úr. Azt hiszem, hogy Parvanova asszonyt említette az előbb, hogy csak elszólás volt, de Mayer kollega viszont visszajött, azért ő kell, hogy szóljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kértem, kérek, fontos látogató csoportjaim vannak az épületben, azért mindig kicsit rájuk is kell néznem, aztán visszaszaladok ide. Egy irányelv javaslatról beszélünk, és e, e, most ne beszéljünk a jelentés e, általános részéről. Európai vállalatok és fogyasztók számára szeretnénk egy jól alkalmazható, könnyű jogvita rendezési megoldást kínálni. Fontos szerintem az, hogy egy önkéntes rendszert hozunk létre. Már a kilépő soros elnökség is említette ezt. Olcsó kell, hogy legyen egységes európai szabályozás, könnyen hozzáférhető. A technikai, szakmai kérdéseket egységesíteni kell a 27 országban, de azért nem lehet egyszerűen kiradírozni a jelenleg megléte, meglévő sok-sok nemzeti rendszert, hanem ezeket valahogy integrálni kell. Szeretném kihangsúlyozni, ezt nem lehet elősz, elégszer mondani, hogy csoportos keresetek, amiket ebben az összefüggésben mindig emlegetnek, nos, semmi köze a csoportos kereseteknek az alternatív vitarendezéshez, az ADR-hez. Ezeket sokszor összekeverik. De az egyik egy bírósági eljárás, a másik pedig egy peren kívüli eljárás. Teljesen mások az előfeltételek, mi most az ADR-rel, azaz a peren kívüli alternatív jogvita rendezési mechanizmusokkal foglalkozunk. Ami a bizottság javaslatát illeti, a következő pontokat kellene megvitatnunk ezzel kapcsolatban. Hogyan tudjuk biztosítani a minőséget, azaz konkrétan a felügyelet, amit a bizottság javasol, hogyan működte a gyakorlatban, a valóság körülményei között. Itt a szankcionálásra vonatkozó javaslat, tehát hogy a tagállamok az irányelv megsértését szankcionálják, hát ez még kérdéses, szerintem ez a kérdés még nem oldódott meg. Azután az a követelés, hogy a tagállamok nyújtsanak segítséget az ilyen peren kívüli közvetítők megtalálásához a jelenléken kívül, hát ez sem megoldott, nem szabad ez, hogy szükségtelenül drága legyen, és el kell kerülni a túlzott bürokráciát. Azután itt van a rendszerek finanszírozásának a kérdés. Ezt is tisztázni kell, mind a 27 tagállamban. Különösen fontos szerintem az a kérdés, hogy az ADR rendszereket hogyan tudnánk gyakrabban használni. Hatalmas lehetőségekre élenek ezekben a mechanizmusokban, de ezeket ki kell használni, és a fogyasztók számára ezeket népszerűbbé kell tenni. A bizottsághoz fordulva mondom a következőt. A fogyasztók kell, hogy ismerjék a lehetőségeiket. Tehát egy megfelelő jó információs kampányra lenne szükség, nem csak a szokásos tájékoztatást, így ahogy megadni, és aztán az ügy le van zárva, nem. Egy igazi tájékoztatási kampány elengedhetetlen. Egyrészt a bizottság részéről, de a tagállamok részéről is. Itt együtt kell dolgoznunk, európai vártán ott áll a bizottság, a tagállami vártákon pedig a tagállamok. A legjobb eljárás sem ér semmit, hanem ismerik az emberek. És a fogyasztók nem csak azt kell, hogy tudják, hogy mi az ADR, hanem azt is tudni kell, hogy hogyan tudják használni ezt a rendszert hogy a vállalatok bizonyos váltok ebben részt vesznek-e, hogyan jutnak, férnek ehhez hozzá egyáltalán. Tehát az egyszerű általános tájékoztatás sem elég, hanem nagyon konkrét információkat kell a kampány keretében eljutatni a fogyasztókhoz. Tudjuk más dologról, ami, ami jó és működik, például a figyelzési európai fizetési felszólítás vagy meghagyás rendelet, illetve a kisösszegű kifizetésekre vonatkozó európai rendelet szinte ismeretlenek. Nem tudják az emberek, hogy ez létezik. És ha valaki bírósághoz fordul, ugye mindenkinek oda, ott kellene, hogy a kezébe adják a forvanyomtatványt, ami felhívja a figyelmet az európai jogszabályokra, de ez nem történik meg. Sőt, a bíróságok sem ismerik ezt. Ugye a törvényben bele van írva az, hogy aki mi, mi a kötelező, szükségszerű, de még nálunk is a német igazsági minisztériumban azt mondják, hogy jó, hát egy körlevelet kellene írni az összes bíróságnak, az összes bíróságnak, ezt el kéne olvasni, és megfelelően kellene eljárniuk. De hát nem így történik, Németországban sem. Mi se vagyunk kivételek. Ezért határozottan kell követelnünk azt, hogy legyen információs kampány, és ellenőrizzék hogy helyben, hogy ezt tényleg lebonyolították-e. És végül minden információs kampány, tájékoztatás mellett a legfontosabb a rendszer önkéntessége azaz mindegy, hogy hogy hívjuk majd a döntést, határozatnak, vagy ítéletnek, vagy konklúziónak, vagy bárminek, nem szabad, hogy ez kizárja a jogi út, a peres út lehetőségét. Tehát a fogyasztónak, ugye minden jogállamban ez így kell, hogy legyen, nem szabad, hogy elzárjuk a bírói utat a fogyasztók elől, lehetőséget kell kapniuk, hogy egy semleges bírósághoz forduljanak és felülvizsgáltassák az ADR döntést. Véleményem szerint ezt be kell írni a szövegbe, így lesz ez egyértelmű és világos. Jelenleg ennyit szerettem volna elmondani. Biztos vagyok abban, hogy a jelentéstevő, árnyék jelentéstevők nagyon jól fognak együttműködni ezen kérdés kapcsán. Köszönöm. Nagyon hatékony összefoglalót hallottunk a témáról. Most megadom a szót Louis Grecknek. Jepuno nevében. Repo or, úgy volt, hogy részt vesz majd, én a nevében szólalok fel, felolvasom a jegyzetét. Ő, ő üdvözli a bizottság javaslatát. Látjuk, hogy az elkereskedelem az utóbbi években jelentősen fejlődött, túllépett a nemzeti határokon, ugyanakkor úgy érezzük, hogy kockázatos a határokon át nyúló elkereskedelem. A digitális belső piac fejlődését ez akadályozza. A Repo úrnak az a véleménye, hogy minden intézkedés, amely támogatja a fogyasztói bizalom növelését, az nagyon fontos. Fontos egy online platform létrehozása. Ez nagyon üdvözlendő, hiszen ennek segítségével rendezhetők a jogviták. Ezt a lehető legjobban fogyasztó, illetve felhasználó baráttá kell tenni, minden tagállami nyelven hozzáférhetővé kell tenni valamint az érintett feleket tájékoztatni kell arról, hogy hogyan funkcionál ez a bizonyos platform. Ennek ellenére vannak az ODR-nek kihívásai a fogyasztó személy szemszögéből, tehát elég egyértelmű szabályokkal kell rögzíteni azokat a jogsértéseket, amelyeket meg lehet oldani ezen a platformon hozzáférhetőség, kiemelten jó minőségű internetes biztonság, és ilyen alapkövetelményekre van szükség. Mindenki segíteni kell abban, hogy a saját anyanyelvén segítséget kaphasson, illetve a költségvonzatot vagy nagyon alacsonyan kell megalapítani, vagy ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni. Kollégám várja, hogy tovább folytathassa az együttműködést az előadókkal, illetve az érintett felekkel. Köszönöm. Akkor gyorsan megadom még a szót Crossman úrnak. És megengedi, hogy Schwab úr szólaljon fel először, mert neki távoznia kell majd. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mayer kolléga már nagyon fontos dolgokat mondott, önkéntes, gyors, európai. Én aláhúznám azt még, amit szintén mondott az ismertét tevéssel kapcsolatban, ez pedig a, a tudás. Azt mondta, hogy nincs kapcsolat a csoportos kereset és az ADR között, de Eh, hogyha mi meg tudnánk oldani ezeket a problémákat az ADR-rel, akkor fölöslegesé válnak a csoportos keres, keresetek. Nagyon fontos ezért, hogy a fogyasztó tudja, hogy milyen lehetőségei vannak. Sokszor azt látom, hogy az alternatív eh, vitarendezési formák nem elég ismertek. Ezért a fogyasztó és a vállalat számára egyaránt nagyon fontos, hogy olcsó megoldások eszközként kínáljuk ezeket, eh, hogy ne kelljen bírósághoz fordulniuk. Egyhangulag eh, döntött már az ADR-ről a Bundestag, és eh, bevezetett egyfajta békebíró rendszert, ezt is megfontolhatnánk. Az alternatív online vagy nem online vitarendezés kapcsán a legfontosabb elem a bizalom meg tudunk egyezni eljárásokban, de a fogyasztó ezeket csak akkor használja, hogyha bízik ezekben. Természetesen már úr azt is látni kell, hogy egy nem senki elől, senkitől nem, venni, el, nem lehet elvenni a lehetőséget, hogy a rendes bírósági eljárást vegye igénybe ugyanis ha ez nem lenne lehetőség, akkor hát azt mondanák az emberek, hogy nem, akkor inkább nem is próbálkozom az adr re hanem a rögtön bírósághoz fordulok, hogy a jogaimat érvényesítsem. Éppen ezért nagyon jól meg kell fontolnunk mind a két eljárás kapcsán, hogy hogyan tudjuk a fogyasztó bizalmát erősíteni, hogy valóban igénybe vegye ezt az eljárást. Ezzel tehermentesítjük a bíróságokat, és ami még fontosabb, lehetővé tesszük, hogy végül is a e, fogyasztó érvényesíthesse a jogait megegyezéses eljárásban. Ez az ADR és az ODR lényege is megtehetjük azt, ami a belső piac egyik lényeges eleme, Eh, hogyha megteremtődik a bizalom. Ugye sokszor elmondjuk, hogy az emberek eh, nem használják a határon átnyúló eh, vásárlások lehetőségét. Hogyha sikerül előre lépnünk az ODR-rel, akkor persze az emberek látják, hogy igen, hogyha valamilyen problémám van ilyen határon átnyúló vásárlással, akkor online módon tudom a jogomat érvényesíteni, és online módon nagy nagyon gyorsan kapok lehetőséget arra, hogy a problémámat valamilyen problém megoldására segítséget kapjak. Mind a két eljárás tehát nagyon fontosnak tartom, abból a szempontból, hogy helyreállítsuk a polgárok bizalmát az egységes belső piacba, és ezért kérek mindenkit, aki ezzel foglalkozik, árnyékelentéstevőket, mindenkit, hogyan tudjuk elérni azt, hogy az ismertetét ellen túl az emberek tényleg használják ezt az eljárást, még mielőtt bírósághoz fordulnának, még mielőtt esetleg csoportos keresetet nyújtanának be, a fogyasztók lássanak lehetőséget arra, hogy a jogaikat a legjobban érvényesíteni tudják az ADR segítségével. Merci. Donc la parole est maintenant... Köszönöm szépen. Sábúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy én is mondhatok valamit. Nagyon szívesen teszem meg. És nem akarom megismételni, mi már elhangzott de az, amit von Thun kolléganő és Mayer úr mondtak, ezzel teljes mértékben egyetértek. Azt hiszem, hogy először is az Európai Bizottságnak nagy érdeme az, hogy hosszú távon gondolkozva és megalapozottan terjesztett elő az irányelv és a rendelet tervezetet itt az Európai Parlamentben, és hát nyilván a tanácsban is. A javaslat nagyon sok elemét már ismerjük, hiszen a szakbizottságunk is foglalkozik ezzel, és ezt nagyon pozitívan értékelhetjük. Másodszorban az intenzív előkészítő munkának köszönhetően ebben a szakbizottságban biztosítani kell egy nagyon, ambi, egy nagyon eh, intenzív vitát eh, ismerem a bizottság ambiciózus tervét, tehát márciusban talán már lesz lehetőségére, de már most szeretném arra kérni a két raportőrt, hogy eh, dolgozzák ki a viták, az egyeztetések ütemezését, mikor lesz meghallgatás, mikor számíthatunk azzal, hogy megszületnek a javaslatok végleges formában. Végül nagyon döntő eleme ennek a kérdéskörnek az, hogy sikerül-e az üzleti világot, a business community-t arra biztatni, hogy ebben a javaslatban olyan javaslatot lássanak, amely az ő érdekeiket is képviseli. Ehhez még egy sor módosítóra van szükség a javaslat kapcsán, és sok helyütt meggyőző munkát is kell végeznünk, amivel meggyőzzük az üzleti világot. Hans Peter Meyer úr is elmondta, hogy az egész csak akkor működhet, hogyha az emberek ismerik az eljárást, ismerik azt, hogy kihez fordulhatnak. A múltban sok példát látunk arra, amikor valami nem működik. Ezért az Európai Bizottságnak megint sokat kell majd dolgozni, hogyha végül meghozzuk a döntéseket. Az én kívánságom az lenne, hogy a raportőr, az árnyékjelentés tevők közötti nagyon konstruktív egyeztetés gyorsan folytatódjon. Itt nem lehet gyorsított eljárás, fast track procedure, Gepard azt, hogy nincs itt, de hát újra és újra ismétlődnek ezek a dolgok, de mégis meg kellene próbálnunk gyorsan E, tovább lépni, például még a jövő nyári szünet előtt e, kerüljön a plenáris ülésre ez az ügy, e, dolgozzunk együtt, és hát persze készültem a mai ülésre, de miután a többi kollega nem szólt szakmai részletkérdésekről, én sem teszem ezt, csak egy dolgot hagy mondjak el. A jogszabálynak kb. 20 olyan pontja van, amire még azért rá kell kérdezni, amin módosítani kell, de azt hiszem, hogyha kapunk egy ilyen úti tervet, az olyan jó lenne a szakbizottság számára is. Köszönöm a bizottságtól, hogy ilyen részletesen bemutatta a hatásvizsgálatot. Kicsit talán kezdetben úgy tűnt, hogy ez hosszadalmas, de aztán rájöttem arra, hogy ez a az a javaslat, nyilván a legkedvezőbb, amit a négy alternatív közül a bizottság választott, de ez nem az ingyenes opció, ezért még dolgozni kell azon, hogy ez a javaslat tényleg olyan legyen, ami nem csak a fogyasztók, hanem az egész európai ipar számára jó és hasznos. Ezért a bizottság talán ehhez még nyúljon vissza, és majd a részletekről később tárgyalunk. Monsieur Schwab, est-ce que quel... Köszönöm, Schwab úr. van -e más a képviselők között, aki beszélni szeretne? Nincs. Akkor megadjuk a szót a lengyel elnökségnek, Pavel Szagály úrnak és mindannyian tudjuk, és már mondtuk is, hogy a lengyel elnökség egy európai kitekintésű, európai integrációt előmozdító, polgárbarát elnökséget vitt. Mi is beszéltünk, tudjuk, hogy önök beszéltek a tanács munkacsoportjában december 13-án, 14-én erről az anyagról, önnek megadom a szót. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ponieważ Köszönöm, elnök asszony, mivel Mivel most szót kaptam öntől, ezért hadd fejezzem ki a, azt az örömömet, hogy milyen örömmel vettem azokat a bógokat, amelyeket ön hozzám intézett. Nyilvánvaló, hogy az ADR és ODR kérdésében megpróbáljuk a lehető leggyorsabb eredményeket elérni. Köszönöm ennek a szakbizottságnak, hogy megszervezték ezzel a két anyaggal kapcsolatban azt a bizonyos meghallgatást. Mi magunk is azt szeretnénk, hogy minél előbb elfogadnák ezt a joganyagot. És ehhez szükség van a tanács és a parlament közti együttműködésre, ami eddig igen jól sikerült. Tájékoztatom önöket, hogy a tanácsban Eddig három munkanapot szántunk, szenteltünk a témának. November 29-én kezdtük a munkát. Akkor egy első eszmecsere zajlott, és mint ahogy eh, elnök asszony is említette, december 13-án és 14-én egy alaposabb eh, eszmecserére került sor és ott eh, beszéltünk a hatástanulmányról is. Köszönöm az Európai Bizottság eh, képviselőinek a munkáját. Nagyon bátran álltak ehhez eh, a témához, fölmerték tenni a nehéz kérdéseket, megkérdezték ezeket a kérdéseket a tagállamoktól, és eh, tőlük kapott válaszok eh, révén most jobban értjük, hogy mi a célja ennek a rendeletnek. Azt is elmondom önöknek, hogy nagyon korai szakaszában van a munka, és eh, ez az anyag még nem végleges. A tagállamok egy előzetes eszmecserét folytattak bizonyos előzetesen megtárgyalandó kérdésekkel, kérdésekről. A mi célunk az volt, hogy a tagállamok megismerjék ezt a rendszert. Mm, aby państwa członkowskie... És felmérjük, az ADR és ODR rendszerek közös pontjait és különbségeit. A tagállamoknak lehetőséget szerettünk volna biztosítani, hogy a lehető legtöbb információt megkapják a bizottságtól. Ismertetem az első benyomásainkat. a tagállamok pozitívan állnak a dologhoz. Nem hangzott el negatív vélemény. Ami jó jel a tárgyalások további szakaszaira tekintettel. Vannak még olyan dolgok, amikről további eszmecserére van szükség, a kezdeményezések, a javaslatok elég innovatívak itt európai szinten, ezért folytatni kell a megbeszéléseket bizonyos konkrét kérdésekről. Ami a konkrét kérdéseket illeti, önök már ezeket említették, a hatály, mégpedig a két jogszabály hatája, milyen tranzakciók kerüljenek a hatája alá, és milyen tranzakciók ne. Információnyújtási előírásokról is beszéltünk, illetve arról, hogy mit várnak a vállalkozások ettől az, a projekttől. Arról is beszéltünk, hogy a jelenlegi ADR rendszerhez hogyan fognak viszonyulni ezek az új életbelépő rendszerek, különösen azokban a tagállamokban, ahol már léteznek ilyen ADR rendszerek, jól fejlett ADR rendszerek. És elmondhatom önöknek, hogy két-három nap vita után arról is beszéltünk, hogy az egyes tagállamokra milyen teher fog nehezedni az új rendszer bevezetése miatt. Tudjuk, hogy ezeket a terheket vállalni kell. A tagállamok egész egyszerűen tudni szerették volna csak, hogy milyen terheket jelent rájuk nézve az Európai Bizottsági Javaslat. Ezek a legfontosabb dolgok, amiről szóltunk a vita során. Szeretném megköszönni önöknek, mint szakbizottságnak. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak a javaslat elkészítését, és ezúton kívánok a Dán és a Ciprusi elnökségnek, hogy attól függően, hogy milyen gyorsan halad a munka, szeretnék nekik gyors befejezést kívánni jó együttműködésben az Európai Parlamenttel és annak IMKO szakbizottságával. Köszönöm. Köszönöm. És köszönöm azt is, hogy ön is elismeri a merészségét, bátorságát az Európai Bizottságnak, és mivel ünnepi időszak van, fontos természetesen az, hogy megszülettek ezek a nagy, nagy javaslatok, de a kis részletek is fontosak, és a kis részletekben tükröződő bátorság az az, ami igazán tetszik a nőknek. Nos, az Európai Bizottság eh, női küldöttekkel állt fel, és talán meg is adhatom nekik a szót most, hogy elmondják, hogy milyen eh, menetrendet eh, gondoltak betartani. Hadd adjam itt most hozzá azt, hogy azért férfiak is részt vettek ennek a munkának a, az előkészítésében, de most itt a hátsó sorokba szorultak. Szeretném megköszönni a képviselőknek az itt elvégzett munkát. És azt is látjuk, hogy sikerült azonosítani azokat a kérdéseket, amelyek leghúzósabb viták tárgyai lesznek. Először is konzultáció, ez egy olyan konzultáció volt, amelyet mind a 22 hivatalos nyelven végrehajtottunk. 22 egy hiányzik? Anyway, in all community languages. But in... Minden közösségi nyelvet lefettünk, de ami a konkrét kérdést illeti, hat reakció érkezett a polgároktól, 36 a fogyasztóvédelmi szervezetektől, ezek mondjuk a polgárok nevében szóltak nyilván, és 94 vállalkozási, vállalkozók szervezete, kamara válaszolt a kérdéseinkre. Ez talán megválaszolja azt a kérdésüket is, hogy be kell vonni a vállalkozásokat. Hogyha elolvassuk a vállalkozások reakcióit, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb vállalkozás örömmel fogadja az ADR rendszer kiépítését. Ez igazolódik abban a sajtókiadványban is, amelyet közleményben is, amelyet a Business Europe hozott nyilvánosságra. Az igazgatójuk azt mondta, hogy az ADR-rel mindenki nyer, a vállalkozók is, és a fogyasztók is. Ezeknek a javaslatoknak az elfogadása megerősíti a fogyasztói bizalmat, ami pedig hozzájárul majd a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Azt gondoljuk tehát, hogy ebben a kérdésben a vállalkozások a partnereink. Nincs konfliktus, nem látunk konfliktust a vállalkozók és a fogyasztók között. Beszéltek a képviselők itt az információnyújtás fontosságáról, ezzel ebben nincs vita köztünk. A fogyasztókat fel kell világosítani ennek az irányelvnek és ennek a rendeletnek a fontosságáról és hasznosságáról. Már eddig is komoly erőket fektettünk a, az információ nyújtásban. Nyilván nem erre a szakaszra fog ez koncentrálódni, hanem majd a későbbiekben, amikor majd az ADR mechanizmusok felállnak, akkor érdemes egy felvilágosító kampányt igazán megindítani. A javaslat egyébként az eladás pillanatában a kereskedőre rója azt a kötelezettséget, hogy teljesítsék, bocsánat, hogy, hogy közöljék a fogyasztóval, hogy van alternatív vitarendezési lehetőség, hogyha problémájuk van a termékkel, e, így a fogyasztó tudatában lesz ennek a megoldásnak, e, ez növeli a fogyasztói tudatosságot, és talán ösztönzi a vállalkozásokat is arra, hogy vállalják az alternatív jogvitarendezési megoldásokat. Szintén fontos volt számunkra, hogy a már létező ADR projekteket, szervezeteket a lehető legkisebb mértékben piszkálgassuk. Nem akartuk átépíteni, megjavítani ha nincs hibája, akkor ne nyúljunk hozzá. Ez volt az elvünk. Valószínűleg a már létező ADR rendszerek nagy része megfelel a mi elvárásainknak. Ezt természetesen majd ellenőrizni fogjuk, de semmi okunk azt feltételezni, hogy az irányelv ben szereplő elveknek és előírásoknak nem felelnének meg a már létező ADR szervezetek és mechanizmusok. E, a jogegyenlőség elve sem sérül, tehát mind a fogyasztó, mind pedig a kereskedő bírósághoz fordulhat, ha akarnak. Egész egyszerűen azt akartuk, hogy különösen a fogyasztók jól informált döntést hozhassanak, és azt is aláhúztuk, hogy a fogyasztónak a bírósághoz fordulás joga nem sérül. Ami Repo úr megjegyzéseit, kérdéseit illeti, ő arra utalt, hogy anyanyelven lehessen hozzáférni az ODR platformhoz, és anyanyelven álljanak rendelkezésre az információk, ezeket mi is fontosnak tartjuk. Nyilvánvalóan az ODR platform megtervezésekor majd figyelembe vesszük ezt az elvet, de mindenképpen ez az alap célkitűzésünk, hogy a fogyasztók saját nyelvükön tudják intézni ezeket az ügyeket, és az ODR rendszert működtető alkalmazottak képesek legyenek arra, hogy a fogyasztók anyanyelvén válaszoljanak a felvetésekre. Mindenképpen az az ODR platformnak az egyik, egyik feladata, hogy a kommunikációt lehetővé tegye és megkönnyítse az egyik tagállamban élő fogyasztó és a másik tagállamban székelő vállalkozás között. Említették a minőségi elvet is, a minőségi elvre oda fogunk figyelni, az ajánlásokból indultunk ki, de lehetséges, hogy további javításra lehet szükség. Finanszírozás, megint csak önök, említ, önök is említették, ez egy létfontosságú, egy alapvető fontosságú kérdés lesz. A tanács már megkért bennünket arra, hogy egy kitekintést ebbe az irányba is hajtsunk végre. Nyilvánvaló, hogyha megvizsgáljuk a működtetési költségeket, akkor utána beszámolunk önöknek is erről. Szankciók és monitorozás. Azt gondoljuk, hogy a monitorozás az szükséges, azt gondoljuk, hogy a monitorozás elsősorban a tagállamok feladata, és ennek az a célja, hogy a minőségi elveket az adérek betartsák. A szankciók viszonylag gyengék, itt szankcióval az információnyújtás megtagadását vagy elmaradását sújtanánk. Ugyanilyen szankciók szerepelnek a fogyasztóvédelmi irányelvben is, tehát ez már egy kipróbált módszer. Ha egy vállalkozás kifejezetten vissza akar tartani információt, azért azért meg kell büntetni, szankcióval kell sújtani. Tehát egy másik, ez az egyik szankció, másik pedig hogyha az ADR nem jelenti be a felügyeleti hatóságnak a működését, ami azt gondolom, hogy megint egy alapvető felügyeleti kérdés. Biztos vagyok benne, hogy nem kaptak választ minden kérdésükre, az elkövetkezendő hónapokban bizonyára kapnak. Szeretném megköszönni ennek a bizottságnak az idejét, a lengyel elnökségnek azt, hogy ennyi időt szánt erre a témára. Azt gondolom, hogy erős kezdés van mögöttünk. Tudjuk, hogy vannak bonyolult kérdések. Tudjuk azt is, hogy sikerül majd ezeket rendezni az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm. Mielőtt újra megadom a szót Harbour elnök úrnak, aki visszatért a bizottság körébe, a menetrendet azért ismertetném, ez egy előzetes menetrend, nyilván ez Malcolm felelőssége elsősorban, lesz egy koordinátorok ülése január 24-én, nagyon húzós, nagyon szoros a menetrend egyébként. Van egy határidő a vélemény fordításra, benyújtására ez február 3-a. A véleményt túl korán van? No, le calendrier a changé. Ah. Nos, megváltozott a menetrend, nagyszerű. Úgy tűnik, hogy mégsem olyan szoros a határidő, illetve a menetrend. Tehát 29. február a meghallgatás. Március 4-ig kell fordításra beadni a módosítókat. Imkóban a véleményt március 21-én vizsgáljuk meg. 30-án, március 30-án délig kell beadni a módosítókat április 24-én vagy 26-án fogjuk megvitatni a módosítókat. Az IMKO-ban a szavazás május 30-án lesz, míg a plenáris szavazás júniusban lesz. Svábúr is ezt kérte tőlünk, hogy még a nyár előtt fogadjuk el ezt az anyagot. Mindenesetre ez most akkor az előzetes menetrend. Köszönöm még egyszer mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Köszönöm a lengyel elnökségnek a munkáját és köszönöm az Európai Bizottságnak is a munkáját. Nőkkel dolgoztunk ugyan elsősorban. Biztos vagyok abban, hogy a háttérbe meghúzódó férfiak harmóniában dolgoztak a nőkkel mindenkinek. Sok sikert a további munkához. Donc je continue pour le prochain rapport. Folytatom a következő jelentés ö, alatt. Addig még én viszem a levezető elnöki tisztet, utána átveszi majd Malcolm témát váltunk, de továbbra is fogyasztókról és állampolgárokról lesz szó. A csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerek lesz a téma meg fogom adni a szót a vélemény előadójának, Iljana Ivanovának, utána a, az árnyék jelentés tevő kapják meg a szót, mármint azok, akik itt vannak. Ivanova asszony! Kedves kollégák! A bizottság javaslata a csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális... Nos, az elnök asszony közbevág. Kérem, akik el akarja hagyni a termet, a szíveskedjék csendben megtenni ezt. Ivanova, öné a szó. A bizottság javaslat felülvizsgálja a csecsemők és gyermekek számára készült, valamint speciális gyógyászati célokra szánt e, élelmiszerek kérdését. E, ez az új szövő, szöveg e, átírja az irányelvnek az egyes részeit. Általánosságban üdvözölni tudom a bizottság javaslatát, és támogatom a hozzáállásukat. Ez vertikális irányelv, tulajdonképpen a csecsemők és gyermekek számára készült élelmiszerekkel kapcsolatban. Ez egy Azonban ez az elnevezés tulajdonképpen félrevezető lehet a fogyasztók számára, felaprózta a piacot, magasabb védelmet kell biztosítani a sérülékeny fogyasztóknak. Úgy gondolom, hogy a meglevő keretnek a, a továbbfejlesztése csökkenti a cégek terheit, illetve elősegíti ezeknek a javaknak a szabad mozgását. Ugyanakkor ösztönzi az élelmiszeripari ágazatban az innovációt, hiszen ez az európai iparnak az egyik legversenyképesebb területe. Vannak kulcskérdések, amelyekre kitérnék most például a glutén szabályozásával kapcsolatos témára gondolok. A bizottság javaslata azt mondja, hogy vonjuk vissza az EC 41 2009-es rendeletet. Én remélem, hogy az új élelmiszer rendelet alapján kezelhető lesz ez a terület is, ahol a fogyasztók számára információt kell szolgáltatni. A másik fontos kérdés a nagyon kicsi gyermekek számára szánt tápértékű tej, ez egytől három éves korosztályra gondolunk itt, és ez a piaci szektor növekedő irányzatot mutat. Ezeknek a termékeknek nem volt igazán szabályozva a forgalmazása, illetve előállítása. Teljes mértékben támogatom a, a bizottság javaslatát, hogy szabályozzuk le ezeket a, a termékeket, valamint különös rendelkezéseket kell megfogalmazni a, a termékek összetétele, illetve e, címkézése kapcsán. Ez javítani fogja ezeknek a termékeknek a, a felhasználását. A másik terület az úgynevezett szintetikus élelmiszeret, élelmiszerek, ezeket sportolók fogyasztják, illetve nagyon alacsony kalóriatartalmú étrendeknél használják. Ugyancsak támogatom a bizottsági javaslatot, hiszen ez egyértelművé teszi a helyzetet, illetve felkelti a fogyasztók figyelmét, növeli védelmüket ezeket a fogyasztószereket a rendeletbe be kell emelni. Az alacsony kalóriás étrendekkel kapcsolatban nincs megfelelő szabályozás. Ez egyébként 800 kilokalória alatti tápértéket jelent úgy gondolom, hogy ezt a fajta étrendet csak orvosi felügyelet mellett lehet használni. A 1999 21-es rendelet értelmében voltak ezek szabályozva, de javaslom, hogy legyen egy opt-out klauzula olyan tagállamok számára, akik nem akarják, hogy a területükön ilyen termékeket forgalmazzanak. Az innováció fontos itt, hiszen jelentős előrelépések történtek. Reméljük, hogy a bizottság elősegíti majd ennek a rendeletnek a nyomán a felhatalmazás alapján végrehajtásra kerülő jogi aktusokat. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a bizottságnak. Nagyon jó volt az együttműködés velük, de most Köszönöm a titkárságunknak is a nagyszerű munkát, illetve eh, az árnyék jelentéstevőknek is köszönöm az együttműködést. Ezzel pedig azt mondom, hogy köszönöm és várom az észrevételeiket. Merci. Köszönöm. Megadom a szót az árnyék előadóknak. Finuta és Olga, többiek nincsenek itt, de Természetesen a többi képviselő is szót kap. Kolléginé a kollégové. Köszönöm szépen. A gyermekek és csecsemek számára készült élelmiszerek területe nagyon fontos a bizottságunk számára. E, az elfogadandó intézkedések közvetlenül e, hatnak majd a legsérülékenyebb e, fogyasztókra, tehát a gyerekekre, illetve a különleges étrendet igénylő fogyasztókra. Ennél fogva maximálisan biztosítani kell ennek a fogyasztói körnek a védelmét. Ebben a tekintetben a belső piac működése csak másodlagos lehet. Ez a bizottságunk legfontosabb feladata, és gondolom egyetértenek velem. Egyébként köszönöm az előadónak a tervezetet, nyilvánvaló, hogy itt további részletes vitákra van szükség. A különféle élelmiszertermékek osztályba sorolása, kategorizálása további viták tárgya lesz. A meglevő jogszabályok alapján a tagállamok kötelezően címkéznek bizonyos információkat az élelmiszertermékekre. Meg kell, meg kell akadályoznunk azt, hogy olyan termékeket dobjanak piacra, amelyek potenciálisan veszélyt jelentetnek a fogyasztók számára. Ki kell alakítanunk egy élelmiszer termék ellenőrzési mechanizmust nem tehetjük meg, hogy a gyermekek és csecsemők egészségét, meg más fogyasztók egészségét kockára tesszük. Vannak külön előírások az összetevők feltüntetésre, valamint az érintett élelmiszertermékek promóciójára és marketingére vonatkozólag Nos, ezek az én észrevételeim, és várom, hogy együttműködhessek továbbra is a téma előadójával. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Köszönöm, kérik-e mások is a szót ezzel kapcsolatban? Antonio. Muito obrigado. Eh, eu não sou relator sombra nesta. Köszönöm szépen. Én nem vagyok árnyék jelentéstevő a csoporton belül, azonban egy másik csoporton belül foglalkozom a témával, úgyhogy itt általánosságban beszélek, támogatom a jelentéstevőnek a javaslatait. Jelen pillanatban van jogszabály, ez túl általános, de túl vertikális is, igen, túl általános, mert az a diéta, az étrend az országonként mást és mást jelent, egyébként pedig a meglevő jogszabály túlságosan részletes is, hiszen ennek alapján kötelesek vagyunk vertikális jogszabály, illetve vertikálisan szabályozni a különféle jelentkező problémákat. a tápanyagok, illetve a tápanyagként használt termékek köre nagyon fontos, hiszen ezek egy része a fogyasztóknak egy sérülékeny csoportját célozza, különféle cereáliák, tápok, gyermekek, csecsemők számára, vagy orvosi felügyelet álló személyek számára. Úgyhogy mindenképpen hasznos lesz, hogyha kialakul egy egységes lista különféle anyagokról, adalékokról, ásványanyagokról, illetve kiegészítőkről. Úgyhogy itt nem csupán arról van szó, hogy védjük a fogyasztót, hanem vannak technikai és tudományos megfontolások is, amelyek fontosak. Végezetül pedig annak és megvan a lehetősége, hogy erő, erőteljesen hajtsunk végre egy növelt egészségvédelmet, kötelező érvényen szabályozzunk le minden olyasmit, ami esetleg a közegészséget, a közegészséget veszélyezteti a, az előadó által végzett munka számomra elfogadható, nincs túl távol az álláspontja a bizottság javaslatától, az előadó fokozza a fogyasztók védelmét, és általánosságban ezzel egyet tudok érteni. Köszönöm. Azt gondolom, hogy a raportőr és Antonio egy érdekes dologra húzták fel a, hívták fel a figyelmet, nevezetesen az, hogy a diabetikus ételek fogyasztása az eltér, illetve bizonyos szokásoknak felel meg. Azt gondolom, hogy ez egy fontos meglátás, illetve az, hogy eltérnek a, az egészségügyi viszonyok Európában. Fontos tehát a tudományos szempontokat maradéktalanul fiadék, figyelembe venni. A Bazil Matulakis képviseli itt a Szankófő igazgatóságot a bizottság részéről, megadom neki a szót. Thank you, uh, Madam uh, Chair. Elnök asszony, köszönöm szépen. Szeretnék nagyon köszönetet mondani Ivanova asszonynak a jelentéséért. Ahogy ő maga is mondta, nagyon jó volt az együttműködés közöttünk, ezt itt is megerősítem. a többi felszólalók gyakorlatilag megkönnyítették a feladatunkat, hiszen tudomásul veszük, hogy támogatják a bizottság javaslatát, és e-, ezt örömmel konstatáljuk. van néhány észrevételünk. Elsősorban a gluténmentes, illetve alacsony gluténtartalmú termékek területe. A kijelenthetjük, hogy a védelem szintje szándékaink szerint pontosan ugyanannyi marad, mint eddig. Itt fontos szempont az érintett termékek címkézése. A ma meglevő rendelkezéseket átemeljük a megfelelő rendeletbe. A bizottság azt javasolta, hogy az állításokkal foglalkozó jogszabályba emeljük ezt át, mert akkor még a fogyasztóvédelmi szempontokat nem építettük be. Egyébként konstatáljuk és jegyezzük Ivanova asszony javaslatát, aki azt mondta, hogy eh, az élelmiszer eh, a fogyasztói eh, információval kapcsolatos rendelet 36-os cikkébe kellene ezeket a, az információkat beemelni. A, az anyag tovább megy a tanács elé, a bizottság pedig tudomásul veszi Persze erre még nem született jóváhagyás a bizottságnál, de hajlunk erre, hogy ezt gyakorlatilag hogyan tudjuk megtenni. Vannak intézményi kérdések, amelyeket még tovább kell egyeztetnünk. A fogyasztók informálására vonatkozó jogszabály már egyfajta felhatalmazási hatáskört ad a bizottságnak, de a részletektől eltekintve általánosságban el tudjuk fogadni ezt a felvetést. Az alacsony kalóriatartalmú termékek vonatkozásában meghallgattuk azt, amit a parlament részéről elmondtak, E, a tanácsban, jó néhány tagállamban, ahol e, szeretnék, hogyha ezt a termékkört leszabályoznák. E, jelenleg csak azt tudom mondani, hogy a bizottság nagyon figyelmesen hallgatja ezeket a javaslatokat. A, a tejből álló tápa, tápok, illetve a csecsemőtáp, ez a bizottság javaslatának az alapján alakul a kérdést Ivanova asszony jelentésében is olvastuk. Nagyon odafigyelünk az ott elhangzott javaslatokra. Történtek hivatkozások arról, hogy beszéljünk az Európai Élelmiszerbiztonsági eh, Hatósággal, akkor, amikor a közegészségügyi megfontolásokból erre szükség van, akkor a bizottság minden esetben konzultál az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal. A, a javaslatban eh, van egy ilyen tartalmú eh, kitétel is nem vagyok teljesen biztos benne, hogy jól értettem-e a tájékoztatással kapcsolatos felszólalást. A tájékoztatás eh, már eleve benne van a, a, az anyagban, a szándék az, hogy eh, a különös szabályokban tartsuk meg ezeket a rendelkezéseket a a jogi kereteken belül, ami eh, pedig az innovációt illeti, igen, eh, itt ugyancsak eh, szeretnénk gondoskodni arról, hogy a szabályozókat aktualizálják, és ezek a szabályozások legyenek összhangban a az innovációs törekvésekkel, hogy ösztönző hatásuk legyen. Asszonyom, tovább nincs észrevételem, itt megállok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megadom a szót Ivanova asszonynak, ő raportőr. I would like to thank all the colleagues who... Köszönetet mondok minden felszólaló kollégának, köszönet a bizottságnak is az észrevételekért. Az észrevételeket jegyeztem, eh, Szeknalova asszony. Igen, hallottam, hogy azt mondta, hogy a kontrollrendszereket fokozni kell. A 37C preambulum bekezdés a tagállamokat konkrétan arra kéri, hogy ennek a rendeletnek a betartásával kapcsolatban rendszeres vizsgálatokat tartsanak én remélem, hogy ebbe a bizottság is beleegyezik. Mindenképpen erősíteni kell az ellenőrzési mechanizmusokat, hiszen van egy rendelet, de hát ki tudja azt, hogy ki, ki tartja be és ki nem. Több biztonságra van szükségünk, úgyhogy én a magam részéről ragaszkodnék ehhez, hogy a 27C preambulum bekezdést tartsuk meg. Ezen kívül nincs több konkrét hozzáfűzni valom. Még egyszer mindenkinek köszönöm, és kellemes ünnepeket kívánok. Merci. Köszönöm. A lengyel elnökség már elment. gondolom, hogy majd a többi vitában az elnökség megnyilvánul. Nézzük, milyen menetrend. Ma megvizsgáltuk, ma volt egy eszmecsere, a benyújtási határidő módosítók vonatkozásában január 12, február 6-án fogjuk megtárgyalni őket. Nos, na jó. Je finis le calendrier pour ne pas perturber, je donnerai meg fogom majd adni eh, Párpelő asszonynak a szót, most érkezett meg, de azért befejezem a menetrendet, tehát február 6-án beszélünk a módosítókról, és eh, ugyanez nap szavazunk is, eh, ami egy kicsit furcsa. Ez de difficile. Mm. Oui, pour la oui. Bon. On verra si c'est possible. Majd meglátjuk, hogy ez lehetséges-e. Az ENVI bizottságban is lesz szavazás február 29-én, a plenáris pedig a 2012 áprilisi plenáris lesz. Na mindegy, majd erről beszélünk február elején. Párvanova asszony azóta megérkezett, ő az Aldének az árnyék előadója, önnek meg is adom a szót. Thank you very much, Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek azért, hogy eh, ilyen udvariatlan voltam, eh, de hát egy őrült nap, eh, napot élünk, ide-oda szaladgálunk, másik ülésen szintén én voltam a raportőr, az Aldénak a igen bonyolult álláspontját kellett kifejtenem. Az én frakció minden esetre támogatja a, az Európai Bizottság javaslatát ezen a területen. Úgy gondoljuk, hogy szerintünk is frissíteni kellett fogyasztóvédelmi szempontból a már létező jogszabályokat. Nyilvánvaló, hogy a különböző népességcsoportoknak szánt élelmiszerek vonatkozásában át kell dolgozni a létező jogszabályokat, és meg kell védeni a kiszolgáltatott népcsoportokat, illetve demográfiai csoportokat. Köszönöm Ivanova asszonynak a frakció nevében is a munkát, és hadd mondjam el neki, hogy támogatjuk azt a megközelítést, amit eddig alkalmazott és amit javasol. Csak néhány dologra térnék itt ki. Azt gondolom, hogy az IMCO erről még gondolkodhatna a jövőben is. Először is a keret és a hatály kérdése. Frederick Rees és az Envi-ben áttárgyalta ezt az ügyet az ő javaslata az, hogy az energiaszegény étrendekhez kapcsolódó élelmiszerek külön jogszabálytárgyát képezzék, erről szerintem itt is beszélnünk kell, aztán a növekedést elősegítő bébitápszerek vonatkozásában megint csak támogatom azt, amit Ivanova asszony mondott. Azt gondolom, hogy itt a ez a, erre a termékkörre kiterjed megfelelően az élelmiszerekre vonatkozó állításokat szabályozó szabályozás. Nem gondolom, hogy itt puhább, puhább álláspontra van szükség. Ha egy termékről azt állítják, hogy ez a növekedést elősegítő tápszer, akkor a növekedést elősegítő mi volt, tehát valamilyen tudományos módon bizonyítani is kell ami a bébi élelmiszert, az orvosi célú élelmiszert és a e, babatávszereket illeti, e, úgy gondoljuk, hogy itt delegált aktusok e, nem lehetségesek, minden frissítést a szabályos jogalkotási eljáráson belül kell megtenni. Az elővigyázatossági elv kell, hogy legyen az egyik vezérfonala ennek a jogszabálynak is, semmi olyan termék ne kerüljön a piacra, amely veszélyes, az olyan anyagok, amelyek veszélyesek lehetnek az adott népesség csoportra, azokat ki kell zárni az ezen irányelv alapján meghatározott élelmiszerek köréből, tehát szigorú szabályozásra van szükség, Nyilvánvaló, hogy annak idején nem akartuk, és nem akarjuk most sem, a vegyszerek, maradványok, illetve gyomírtószer maradványok jelenlétét az étkezési célú eh, emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben. Köszönöm. Eh, köszönöm ezt a pontosítást. Van-e a raportőrnek ezt hozzáfűzni? Valójában nincs. Akkor azt gondolom, hogy mehetünk tovább. Következő témához. Megadom a szót az elnök úrnak. Good. Well, ladies and gentlemen, we'll just let the, um, the team working on... Köszönöm egy pillanatot várok, ez a terem különösen rossz eh, visszhang jelenségeket produkál, megvárom, még elhagyják a termet. Eh, Terevak urat üdvözlöm. Ő volt ez, aki a hatástanulmányt annak idején elég tárta. Korhola asszony, és én pedig eh, az Ipari Bizottságban vettünk részt eh, egy nagyon érdekes meghallgatáson, onnan jövünk, eh, Korhola asszony eh, a javaslatait majd ismerteti önökkel. Terabella urat is üdvözlöm itt, nem csak mint árnyék előadót, hanem azért is, mert a 2012-es nagy projektje 400 oldalas nagy projektje a közbeszerzésekről szóló, az már ott lesz karácsonykor a fa alatt önnek is, e, olvasgathatja. Itt most e, a roaming árnyék előadójaként üdvözöljük őt. E, Kreutzmann úr szintén részt vett az Ipari Bizottságban, nem tudom, átjötte. Billand úr nevében talán én beszélek, Máj Szávini úr nincs itt, Villand úr nincs itt, de talán egy talán azért néhány árnyék előadó itt van, minden esetre most megadom a szót Korhala asszonynak, aki az Ipari Bizottság véleményét ismerteti, akikkel kiemelt együttműködést folytatunk ebben a témában. Kedves Malcolm és kollégák, a Roaming 3 rendeletet viszonylag gyorsan keresztül kell vinnünk. Első olvasatban kellene megállapodnunk annak érdekében, hogy ne legyen joghézag a két roaming rendelet hatályba lépése között. Mind a kettőnknek kiterjed a kompetenciái bizonyos kérdésekre, de a hármas cikkhez nem nyújtunk be módosított itt, mert az az ITRE-hez tartozik. A strukturális intézkedéseket és a maximális, maximális nagyker és kisker árakat viszont nem lehet elkülöníteni, ebben mind a két szakbizottság illetékes. Az IMCO foglalkozik ezen felül a fogyasztóvédelmi aspektusokkal is, szerintünk ez elég jól le van fedve. Ami a 2007-es és 2009-ben módosított eredeti rendeletet illeti, azt látjuk, hogy az SMS-ek és a roaming hívások díját jelentősen csökkentette, de a maximális tarifákhoz nagyon közel vannak még a ténylegesen alkalmazott roaming árak és díjak, éppen ezért tényleges versenyről nem igen beszélhetünk. Az Európai Bizottság tartja magát ahhoz az eredeti elképzeléséhez, hogy a nemzeti hívásdíjak és a roaming hívásdíjak közti különbség a nullához kell, hogy konvergáljon egészen 2015-ig, vagy legkésőbb 2015-ig meg kell, hogy közelítse a nullát. Ez szükséges a, a hatékony roaming piac kialakulásához, megint csak ezt 2015-re célozzuk létrehozni. Ami a, az intézkedéseket és a felső árkorlátokat illeti, ármaximumokat illeti, minden megoldásnak megvan a maga előnye, ugyanakkor bizonytalansági tényezők is vannak. Úgy tűnik, hogy egyelőre nem fogunk tudni dönteni a technikai lehetőségekről, éppen ezért technikai lehetőségek vonatkozásában most jogalkotási döntést nem érdemes hoznunk, mert mire megszületik a jogszabály, lehet, hogy a végrehajtás idejére már technológiailag elavult megoldást választottunk, tehát a, rendületnek, a rendeletnek a technológiára vonatkozó részét úgy döntöttem, hogy nem módosítom. Ami a felső korlátokat, árkorlátokat, maximumokat illeti, bizonyos módosítókat benyújtottunk, mert úgy gondoljuk, hogy a nagyker és a kiskér árak között egy kis különbség eh, kell, hogy legyen. Eh, két és fél háromszoros eh, szorzóval számolunk, ez az új belépők számára jelenthet vonzerőt, de szeretnénk nagyobb versenyt látni. Tudjuk, hogy a jelenlegi árak nevetségesek, de hogyha egy új piacot szeretnénk létrehozni, ahol a új roaming szereplők jelenthetnek, jelenhetnek meg, akkor egy ilyen felső árkorlátot továbbra is életben kell tartanunk. Úgy tűnik, hogy 2016 utánig fenn kell tartani a maximalizált árakat, mert úgy tűnik, hogy kicsit lassabban fejlődik a piac, mint ahogy reméltük itt. Még nem módosítottam az anyagot, nem nyújtottam be módosítókat, de később megteszem. Ami az árátláthatóságot és a fogyasztóvédelmet illeti, eh, nagy javulást figyelhettünk meg az előző rendelet eh, óta. A fogyasztókat érthető és átlátható módon kell tájékoztatni, könnyebbé kell tenni számukra, hogy eh, összehasonlítsák az árakat, és ha kell, a roaming szolgáltatók között válthassanak az általam benyújtott módosítók között szerepel egy safety cap 50 euró annak érdekében, hogy ne érje sokként a számla a fogyasztót, ezt az EU területeken kívülre is ki kell terjeszteni, tehát figyelmeztetést kap a fogyasztó, hogyha megközelíti a limitet. Ugyanezt a kártyás feltöltős kártyás feltöltős fogyasztókra is kiterjesztenénk, mert azóta kiderült, hogy a feltöltőkártyás fogyasztókat is gyakran éri sok a fogyasztás vonatkozásában. Az Európai Bizottság meg kell, hogy ragadja a lehetőséget arra, hogy átláthatóbb struktúrát hoz létre fogyasztóvédelmi szempontból átláthatóbbá teszi az összes roaming szolgáltatást és annak árazását. Most pedig szívesen hallgatom az önök véleményét. Köszönjük, Rita. És akkor most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Tarabella úr kezd a szocialisták részéről. Merci, Monsieur le Président, et merci. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy jó kívánságait átnyújtotta eh, a, a, eh, eh, az olvasással kapcsolatban, amit karácsony folyamán végeznem kell a közbeszerzésekkel kapcsolatban. Én is gratulálok Korhola asszonynak az etiki munkájához. Egyetértek abban, hogy SMS-ben meg kell kapni a roaming díjakat nem csak az Európai Unión belül, hanem azon kívül is. Szintén az előfizetett kártyák, a feltöltő kártyás ügyfelek ugyanolyan védelmet érdemelnek, mint a többiek. Én messzebb mentem volna a rendeletben, és az Európai Digitális Agenda vonatkozásában szeretném elérni 2015-ig az áregyenlőséget a helyi és a nemzetközi hívások vonatkozásában. E, sajnálatos módon a jelenlegi javaslat az két piacot e, e, hoz létre, az első a roaming piac, a másik pedig a nemzeti piac. Ez sajnálatos módon megzavarja a fogyasztókat, és információ hozzáférési problémákat is felvet. Ha 2015-ig egységes piacot szeretnénk létrehozni, akkor radikális árjavaslatokra van szükség ezért eh, szeretnénk a kiskereskedelmi árat eh, gyorsabban csökkenteni, és eh, csökkenteni az árrést is, tehát vonzóvá tenni az árakat. Azt gondoljuk, hogy a plafonokat 2015-ig ki kell küszöbölni, 2016-tól kezdve pedig egységes árakkal kell találkozni a fogyasztóknak Nincs értelme ugyanis eh, annak sem, hogy eh, ha a nemzeti árakat emelik fel a telefontársaságok, eh, Lengye, Belgiumot ismerem legjobban, sajnálatos módon a nemzeti SMS díjak most magasabbak, mint a roaming SMS díjak, egészen nevetséges módon. Tehát ez ellene megy annak a az igyekezetünknek, hogy csökkentsük a telefonálás költségeit. Egy olyan piacra van szükség, amely a fogyasztók érdekeit szolgálja. Én éppen ezért további módosítókat nyújtottam be a számlasokkal kapcsolatban, emellett az árak és tarifák összehasonlíthatóságával kapcsolatban is módosítókat eh, nyújtottam be. Jelenleg eh, nem eléggé átláthatóak eh, az árak, illetve a tarifák, és végül, de nem utolsó sorban, egyáltalán nem hat meg engem a virtuális operátorok megjelentés, megjelenése, én azt gondolom, hogy mindenki maradjon meg a szakmánál. Én nem nézem jó szemmel azt, hogyha a saláta cégek vagy a szupermarketek bevonulnak a mobil piacra, és én azt gondolom, hogy mindenki maradjon, az ács maradjon meg a kap... Cipész maradjon a kaptafánál. és eh, én azt gondolom, hogy a virtuális operátorokat csak akkor szabad beengedni, amikor már ténylegesen csökkentettük a roaming díjakat. Tehát nem tetszik nekem nagyon ez az ötlet. Tudom, hogy eh, sokan eh, viszont velem nem értenek egyet, de majd a vita során kiderül, hogy melyik álláspont az erősebb. Köszönöm. Köszönöm. Jürgen adom meg a szót először. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Roaming díjak az európai fogyasztóban tudatosították, hogy Európa igenis mozgásba tud jönni, lendületbe tud jönni. Amiről most beszélünk, nagyon jó és érdekes a fogyasztók számára, és megint csak Európa egy nagyon pozitív jelzést ad, hogyha csökkennek a roaming díjak. Korhola asszony, és egyetértünk vele, mondott nagyon fontos észrevételeket, tehát nagyon fontos észrevételeket. A roaming díjakat a szolgáltatók állapítják meg. És hogyha nincs hálózatuk, akkor arra kényszerülnek, hogy együttműködjenek a hálózat üzemeltetővel. Ezért is nagyon fontos, hogy ne csökkentsük a roaming díjakat olyan nagy mértékben, hogy a piacot oligopóliumok uta, uralják, mert akkor ez a jövőben is így fog maradni. Hát olyan szolgáltatókra lesz szükségünk, amelyek olyan árat szabnak meg, ami azért nekik is elég vonzó ahhoz, hogy versenytársként megjelenjenek a piacon, és így szűnjenek meg az oligopoli struktúrák. Tehát a piac fog akkor majd dönteni az árakról, és hogyha túl nagy mértékben csökkentjük az árakat, akkor nem lesznek új szereplők a piacon, és meg bemerevednek a mostani struktúrák, ha pedig túl magasak a díjak, hát akkor nyilván a fogyasztók nem lesznek boldogak, és végül is a roaming díjakat a fogyasztók érdekében akarik csökkenteni. Tehát be kell lőni az árakat úgy, hogy ezzel szabályozzuk a piacot, és hogyha nem a piac szabályozza az árakat, az már problematikus. Másik dolog, el kellene gondolkoznunk teljesen új utak bejárásán, hogyha lehet a, a nemzeti hálózatokat használni, és végül is akkor nem kell roaming díjakat fizetni, hanem a nemzeti roaming szolgáltatók díjait fizetik a fogyasztók. Franciaországban van egy ilyen rendszer, egyfajta általánydíj, és mondjuk a nemzeti szolgáltató azt mondja, hogy az én roaming díjam egy általányi, és akkor nincs szükség a különleges technikára, hogyha ez a díj elfogadható. SMS és telefon esetében ez nem is probléma, inkább ha nagy adat mennyiségekről van szó, tehát internetet használják a mobiltelefonálók, mm, persze szép, hogyha a roaming díjak csökkennek, de itt mindig a nagy adatállományok, sok adat okozza a problémát. Ezek drágák, nem az SMS, meg a telefonálás hogyha egy észszerű átolány díjjal talán meg lehetne oldani ezt a problémát, és akkor nem lenne szükség ilyen nagy beruházásokra, a technikába történő beruházásokba. Tehát ezen az alternatíván is el lehetne gondolkozni. És hogyha én ugye rendszeres felhasználó vagyok, akkor azon is el kell gondolkoznom, hogy minden alternatívát használhatok el, tehát a LAN hálózaton, a helyi hálózaton belül is bele tudok el lépni, úgymond a hálózatba. Karola asszony is elmondta, a technika, a technológia nagyon gyorsan fejlődik, és ezért gondolkoznunk kellene azon is, hogy vannak-e alternatívák ahhoz képest, amit a bizottság most javasol. Tudom, hogy ez nem egyszerű dolog, de a nehézség nem lehet akadály. Olcsó, költséghatékony megoldásokon kell gondolkoznunk, hogyha túl magasak a roaming díjak, az nem elég vonzó a fogyasztó számára, és ezért, hogyha a bizottság javaslatához képest alternatív javaslatokon is gondolkozunk, akkor is az motivál minket, hogy hogyan tudunk a fogyasztónak jó konstrukciókat eh, megalkotni, hogyha a fogyasztó egyik országból a másikba utazik, akkor hogyan tud a legkedvezőbb költség mellett eh, telefonálni, internetezni, itt a piacra új szereplők is be kell, hogy tudjanak lépni, olyanok is, akiknek még nincs meg a saját infrastruktúrájuk. Jó, ez az elgondolás jó alapvetően, de most hallom azt, hogy arról is gondol, folyik a gondolkodás, hogy a maximált árral próbáljuk meg lefelé elmozdítani a nagyon magas roaming díjakat, de hát vigyázni kell, mondom, mint mondtam erre, hogy ha túlzottan csökkennek az árak, akkor hogy új szereplők nem tudnak belépni, mert nincs, nem akarnak versenytársak megjelenni, és akkor bemerevednek a jelenlegi oligopol struktúrák. Ezért szerintem is közösen gondolkozzunk el azon, hogy nincsenek-e még más alternatívák is, és ezeket egy újabb javaslatba be lehetne építeni, és bízok a piacra a döntést, hogy majd a piac döntse el, hogy mi a legjobb eredmény a fogyasztó számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jürgen Kreutzmann, Christian Langström. Köszönöm szépen. Hát az egyik kedvenc dossziém jelenleg. Nagyon izgalmas dologról van szó, ugyanis tényleg van lehetőségünk arra, hogy valamit, valamit csináljunk, ami tényleg jó a fogyasztóknak. De véleményem szerint az európai gazdaság számára is nagyon jó nagy probléma az európai vállalatok számára, hogy nem használhatják az okostelefont vagy a komputert, eh, ahogy átmennek egy másik tagállamba. Az egész unió lényege ugye az, hogy legyen egy egységes belső piac, és az adott roaming árak eh, egy nagy akadályt eh, jelentenek. De szerencsére ez egy olyan akadály, amit szerintem meg tudunk szüntetni a szabályozással. Normál esetben én nem nagyon szoktam, a, nem vagyok nagy híve a szabályozásnak, ugyanúgy, mint azt hiszem a többiek is, akik itt ülnek, ez csak az utolsó menedék a szabályozás, de ebben az esetben erre tényleg szükség lenne ugyanis a távközési ipar nem csak önmagában egy ipar, hanem az összes többi iparák számára egyfajta enabling ipar, az az, ami a többiek számára is elengedhetetlen ahhoz, hogy ők is tudjanak működni. Egyetértek az általános megállapításokkal, hogy csökkentsük a telefon és az adat díjakat is, roaming díjakat, tehát az általános észrevételekkel meg egyetértek, hogyha még az Európai Unión kívül is utaznak, akkor is védjük a fogyasztókat számla számlasokoktól. De itt, itt tényleg az adatról van szó, és általában a nagykereskedelmi árak jelentik a vagy játszák a kulcs szerepet. Ma volt egy meghallgatás, ahol Nibler asszony eh, azt mondta, hogy Németországban a Deutsche Telekom, azt hiszem, azt említette, eh, kínálnak egy hazai csomagot 8 eh, euró 80 ér gigabájtonként. Kicsit kutakodtam a, a interneten, és azt találtam, hogy Spanyolországban a Telekommunika nevű cég mondjuk onként 6,5 euróért kínálnák ezt. Svédországban is hasonlóak az adatok nagyságrendileg legalábbis. És hogyha ez így van, akkor szerintem ez a 10 euró per gigabyte, vagy 1 cent per megabajtonkénti ár tulajdonképpen észszerű lenne, és ez még, ettől még nyereségesek lehetnek a szolgáltatók. És akkor az emberek tényleg elkezdenék a laptopjaikat, az okostelefonjaikat használni, nem is kellene gondolkozniuk azon, hogy most közben átléptek egy határt, vagy sem és erre van szüksége az európai gazdaságnak, ezt akarjuk az európai piacok számára. Úgyhogy engem ez érdekel a legjobban, és javaslom, hogy legyen egy 10 eurós maximált nagykereskedelmi ár, mondjuk lehet a kiskereskedelmi ár talán 20 euró, de szerintem a nagyker ára a leglényegesebb, mert ezt teszi lehetővé, hogy virtuális szolgáltatók vagy más országbeli szolgáltatók belépjenek a piacra, és legyen verseny. Tényleg ez a kedvenc dossziém, és örömmel várom, hogy majd pozitív módon érjen, zárulja le ez a dosszié. Nagyon jó, Krisztián, örülök, ha te boldog vagy, és örülök, hogy ilyen lelkes vagy. Bírán úr sajnos nem tud itt lenni, küldött írásos anyagot, ő is támogatja az általános megközelítést, amit eh, Korola asszony eh, képvisel és konkrétan azt hangsúlyozza ki, és azt hiszem a ITERE szakbizottság is osztja ezt. Néhány javasolt strukturális változás, amelynek a célja az, hogy felgyorsuljon a verseny, és új módon kínáljanak a fogyasztóknak a szolgáltatáshoz hozzáférést. Tehát ezeken az új technikai megoldásokon még dolgozni kell talán emlékeznek rám, mikor Fontén úr Berek véleményét ismertette a szakbizottsággal. Azt hiszem ez volt a második vitánk erről a dossziéről. Nos, ebben a kontextusban Jim Niblets-t szeretném köszönteni most, aki Berek tanácsadója a roaming rendelettel kapcsolatban, és a roaming 1 és 2 kapcsán, és az Egyesült Királyságbeli Szabályozás megalkotásakor fontos tanácsadó munkát végzett, és nekünk is segít. Tehát azt hiszem, hogy általánosságban az az irány, amit a két raportőr javasol, az az, hogy egyetértünk a stratégiával, de néhány technikai sem még dolgozni kell, és az átmeneti időszakban eh, tényleg szükség van egy maximált ára, egy árplafonra, hogy megmaradjon a nyomás a piacon, és a, eh, nőjön a verseny, csökkenjenek az árak. Azt hiszem, hogy eh, sok kollega, amit a kereskedelmi ára elmondott, az nagyon fontos. Ma délután a meghallgatáson hallottuk, hogy a probléma az, hogy nincs verseny a szolgáltatók között, azok között, akik valamilyen alternatív roaming szolgáltatást szeretnének indítani a fogyasztók számára, de ezzel perceket, tehát időt kellene vásárolniuk, vagy gigabájtokat más operátoroktól ahhoz, hogy az egész Európai Unió területét le tudják fedni a szolgáltatása. Tehát kulcsfontosságú a nagy kereskedelmi ár, amiről ugye Krisztián is az előbb beszélt. Másrészt azért óvatosaknak kell lennünk hogyha állandó megoldást akarunk, strukturális változásokat, akkor beruházásokra is szükség lesz, új technológiák, beszközött beruházásokra, és a beruházások tehát elkerülhetetlenek. Az adat forgalom kapcsán. Krisztiának igaza van, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy ha alacsonyabbak lesznek az árak, akkor ez gazdaságilag előnyös. De azt is hallottuk a meghallgatáson, hogy az adatforgalom sokkal inkább árérzékeny, sokkal jobban kapcsolódik az árhoz, mint a telefonálás és láttuk, hogy nagyon nagy mértékben megnőtt az adatforgalom, amikor megjelentek az új eszközök és az új árak. Olyan mértékben történt ez, hogy az európai operátorok most kapacitásokba ruháznak be. Ezért legyünk óvatosak, túl radikális alacsony árplafon az adatforgalomra olyan nagy keresetet indukálhat, hogy akkor a hálózatokba kellene rengeteget eh, beruházni, és azt is megfelelő megtérülés kellene, hogy hozzanak ezek a beruházások. Majd a következő generáció nagy kapacitású adathálózatok megjelenésekor hát változni fog ez a helyzet. Itt egyetemes szolgáltatás, egyetemes széles sávú internethozzáférést ugye kulcsfontosságanak tartunk, de helyi hálózatok vidéken, ahol már nincsen üvegszálas lefedettség, is meg kell, hogy maradjanak. Nem, tehát itt elszigetelten nem nézhetjük az egyes szegmenseket. Ha az egyetemes szolgáltatás biztosítására gondolkozunk, akkor egységes képből kell kiindulnunk. Támogatjuk tehát a korholasszony által felvázolt irányt, biztosítani kell, hogy egy reális, egyszerű, működőképes szabályozás legyen, amit gyorsan meg tudunk alkotni, és amit nem írja elő a technológia alkalmazását, hanem lehetővé teszi az innovatív megoldásokat is. És világossá kell tenni, hogy az egész kérdést, az árplafont felül fogjuk vizsgálni, Ahogyan Kreitzmer úr is mondta, azért időt kell adnunk a piacra, hogy a piac működjön, nem szabad elsietni a dolgokat, amikor még nem érett meg rá az idő. És a technológiai piacok, az új piacok, új megoldások, azután felgyorsíthatják, nagyon gyorsan és megváltoztathatják a fogyasztói keresletet. Hogyha tehát ezen az úton indulunk, akkor meg kell, lehetővé kell tenni a piacok számára, hogy fejlődjenek, és lehet, hogy nőni fog a verseny de nem szabad, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy mindig a parlamentnek kell újra és újra európai szintű pán-európai szolgáltatások számára európai szabályokat alkotni. A mikromenedzsment nem a mi dolgunk tulajdonképpen. Mi ebbe belekerültünk, mint Pilátus a krédóba, mert az operátorokat valahogy elmozdulásra kellett kényszeríteni. E, most itt a roaming 3 csomagot megalkotjuk, de nem, akarunk, nem akarjuk, hogy legyen majd roaming 4, 5 és 6, legyen ez az utolsó. Um, so that's the round of... Nos, tehát akkor az árnyék előadók következnek. Köszönöm, elnök úr. Először is elmondom, hogy egyetértek, hogy elviekben e, ne határozzunk meg árakat az Európai Parlamenten belül, alakítsa ezt ki a piac. Ugyanakkor azonban sajnálom, de nem bízom jelenleg a piacban, nem hiszem, hogy teljesítenek. Ez a probléma, ezért kell nekünk lépni. Nekik már eddig is elégséges idejük volt. 2006-ban lettem a parlament képviselője, akkor az első roaming csomagról beszéltünk, akkor is ugyanezt mondtuk, azt mondtuk, hogy adjunk a piacnak időt. 2015-ről beszélünk, addig akarunk ö, időt adni nekik, és még mindig semmit nem csináltak. Úgyhogy szerintem keményen kell fellépnünk. Mindenképpen tennünk kell valamit az árak kérdésében. Nem értek egyet a bizottsággal. Szerintem túl magasak a, a, a plafon számok, illetve a korholó asszony számai is túl magasak Eh, elviekben egyetértek, hogy legyen egy eh, ár egész Európára, eh, tehát ne legyen különbség a nemzeti és az európai szint között, de azért még oda nem jutottunk el. Szerintem alakítsunk ki egy nagy kerárat, és szerintem itt valamilyen különféle lobbistával már megbeszélték a témát, de és vannak közöttük olyanok, akik e, azt mondják, hogy igen, lehetséges e, meghatározni a nagyker e, plafont mondjuk 10 euróban. Lehet, hogy meglepő lesz, mert hogyha az ár alacsony, akkor a fogyasztók nem félnek, a cégek sem félnek majd attól, hogy az alkalmazottaikat ellássák okostelefonokkal, tehát így realitásá válhat a nagyobb adatforgalom, adathasználat. Egyet értek, hogy gyorsan kell lépnünk, valamit tennünk kell, talán már a Soros Dán elnökség ideje alatt, de szeretném látni azt, hogy a parlament az keményen a sarkára áll, ne várjuk meg, hogy a tanács védje a, a fogyasztókat, meg a, az árakat lehet, hogy majd ellenkező esetben a tanács mondja azt, hogy legyenek alacsony árak. Úgyhogy Krisztiánt támogatom ebben a bizonyos alacsony nagykerár javaslatban, és nyilván szükség van arra is, hogy valamit tegyünk a végfelhasználók érdekében. Még egy észrevétel. Úgy gondolom, hogy az IMCO szakbizottságnak kell keményen fellépnie ebben az ügyben. A fogyasztóknak a legjobb árak ö, ö, hát tulajdonképpen a korhola asszony számai vagy árai még mindig magasabbak, mint az ITRE által tett javaslat. Lehet, hogy nem valóban, valóban nem a parlamentben kell árakat meghatározni, de mindenképpen van lehetőség arra, hogy alacsonyan állapítsuk meg a nagykerárat, ez nem károsítja a cégeket, viszont jó lesz a fogyasztóknak. Köszönöm. Tornasszony, Tónasszony, természetesen én magam is azt szeretném, hogyha a cégek lássák, hogy milyen árszinten dolgoznak, és profitáljanak, mert hiszen akkor nem változtatjuk meg adatforgalmazás szempontjából a telefonjainkat, mert ezt csináljuk. Remélem, hogy a cégek ezt figyelembe tudják majd venni. Ugye, aki utazik, az szinte kivétel nélkül telefont változtat adat roaming szempontjából. Ez nem jó a belső piac szempontjából, hiszen nem tudjuk hasznát látni az, annak a sok szolgáltatásnak, amelyet kínálnak, például jegyvásárlásnál és egyebeknél. A biztonság sem egy utolsó szempont, talán emlékeznek. Egy, egy nap áramszünet volt itt a parlamentben, és ki kellett mennem. Kint voltunk, és Rati asszony jött, azt, azt mondta, hogy az interneten nézzük meg, hogy mikor lehet visszatérni a parlamentbe. Azt mondtuk, hogy a számítógépek a 14. emeleten vannak. Igen, mondta ő, de hát mindenkinek van okos telefonja. Úgyhogy ez drága mulatság, és biztonság szempontjából is drága dolog ez. Tenni kell valamit. Mivel a cégek között nincsen verseny, és nem akarják csökkenteni az áraikat. Hát valahogy ki kell erőszakolni ezt. Hosszú éven keresztül hallottuk, hogy a cégek csődbe mennek, hogyha csökkentjük az árakat. Állandóan folyik ez az árcsökkentés, és mégsem mennek tönkre a cégek. Nagyon érdekes, hogy a cégektől maguktól is halljuk, hogy különféle országban különféle árakat alkalmaznak, ez attól függ, hogy az átlag állampolgár milyen ö, ö, módos, mekkora árakat tudnak megfizetni. Úgyhogy ö, a szélsőségek mellett is nagyon ö, jól tudnak működni, úgyhogy van mozgástér. Úgyhogy a cégek ennél fogva sokkal lejjebb tudják szállítani a, az áraikat. Attól félek, hogy bár ez nem az én személyes piaci szemléletemet tükrözi, de hát bizony drasztikus lépéseket kell tennünk. Ez hosszú távon jót tesz a cégeknek, jót tesz a vállalkozásoknak, többet használják az internetet, ez jó lesz a belső piacnak, mert akkor profitáljuk azokat a szolgált, profitálunk azokból a szolgáltatásokból, amelyek a kínálatban vannak, de nem használjuk őket. És itt abba hagyom. Köszönöm. Kredi Campos. Köszönöm szépen, Malcolm. Egy alaptényből kell kiindulnunk. Néhány hónappal ezelőtt sokan közülünk itt voltunk az ITRE meghallgatáson, amikor botránkozva hallottuk, hogy a jelenlegi roaming díjak jó néhány szorosan meghaladják a költségszintet, öt vagy tízszeresen szeresen haladják meg a költségszintet. Ezzel nagyon sokan megbotránkoztunk. Vajon miért következett ez be? Ugye meghatároztunk különféle felső plafonokat. Miért nem próbáltuk meg még egyszer, másodszor? hallottuk az érveket, hogy azért kell a magas ár, hogy ösztönözzük az új piaci belépőket. De hát ez gazdaságilag nem áll meg a lábán. Gyakorlatilag ö, szinte ö, egyfajta ö, monopólium vagy oligopólium alakult ki. Ezen a piacon gyakorlatilag nincsen senki, ö, ö, ahol ugye nagyon kellemes administratív plafonok alakultak ki, de senki nem akart lejjebb szállni. A másik érv, amit hallottunk, az az volt, hogy igen, van e, konkurencia, amikor az egyik országban a másikba megyünk, átlépünk a határon, akkor automatikusan kapunk egy üzenetet. De vajon a, a jelenlegi fogyasztók közül hányan vannak olyanok, akik érzékenyek e, akik, akik akkora határátlépés után szolgáltatót váltanak, csak azért, mert megkapják ezt az üzenetet. Akkor, amikor kilépnek a repülőből, vagy éppen a csomagjukra várnak, vagy éppen taxit akarnak fogni a városba, indulnak. Tehát ezt a fajta érvelést nem nagyon szoktuk hallani. Teljesen egyetértek Korhol asszonyjal és az ő érvelésével, hogy igen, ki kell terjesztenünk az információt. Ez így jól van ez. Csak Mark Tarabella javaslata, hogy legyen egyfajta mechanizmus, amelynek révén a felső limiteket lejjebb tudnánk szállítani. Ez is jó. Talán el tudjuk érni ezt 2015-re? Hogyha ezt tennénk, akkor én szerintem egy óriási módon hasznos szolgálatot teljesítenénk a szavazóink számára. Vissza emlékszem az információra, az országokban a belső piacról beszélve sokszor beszéltek a roamingről, és a, a roaming díjak még mindig csak az első fokozatban ö, csökkentek le. Lépjünk tovább. Elnök, mindenkinek köszönöm a hozzászólását. Taraba úr, ö, önnek adom meg a szót a bizottság részéről, ö, amennyiben Nibel úr ö, hozzá akar szólni, ö, ö, szívesen látjuk őt is, de emlékezhetnék rá, hogy a koktél előtt mindösszesen 7 perc vár ránk még. Elnök úr, köszönöm a szót. A roaming a kedvenc témám. Nem azért, mert nincs más választásom, hanem azért, mert Engström is mondta, a roaming nagyon fontos szerepet játszik a belső piacon. Néhány észrevételt szeretnék elmondani, és folytatnám azt, amit az előbb hallottam. Korhola asszony a prezentációjában fontos észrevételt tett, nevezetesen azt, hogy a bizottsági javaslatban különféle intézkedések csomagja található. Az a lényeg, hogy beindítsák a piaci versenyt, ugyanakkor egyfajta biztonsági hálót adnak a, a fogyasztóknak. Ezeket a dolgokat nem lehet elválasztani egymástól, tehát hogyha a roaming piacon versenyt akarunk beindítani, ez mindannyiunk számára nagyon fontos. Még egy észrevétel. Ez az adat roaming területe. Ahogy Engström úr mondta, az adat roaming a jövőben kulcsfontosságú lesz. Az emberek otthon is az adatszolgáltatásokat veszik igénybe, de hát utazás közben is egyre fokozódik majd ennek az igénybevétele. Szerintem helyén való következtetés, hogy a rendelet ne menjen bele a technikai megoldások részleteibe. Tudjuk, ma is hallottuk Berek elemzéséből, hogy különféle megoldások állnak rendelkezésre a rendeletben különféle kritériumokat eh, kellene rögzítenünk, eh, méghozzá úgy, hogy ne zárjuk ki az új innovatív technikai megoldásokat. Különös tekintettel azokat, eh, amelyek kezelni tudják a magas adatroaming díjakat. nyilván ezt leszabályozhatnánk egy nagyon alacsony szinten az adatroaming díjakat, akkor az emberek számára ez hozzáférhetőbb lenne, de szerintem ez nem egy fenntartható megoldás. Miután ugye vannak technikai megoldások, Kreutzmann úr beszélt arról, hogy esetleg az adatszolgáltatásra is a helyi hálózatot lehetne igénybe venni. Szerintem a technikai megoldást ne úgy határozzuk meg, hogy ezek az új lehetőségek kimaradjanak. Vegyük figyelembe a költséghatékonyságokat. Nagyon fontos, ezt ne felejtsük el. Aztán a felső limitösszegek. Már többször mondtam ennek a szakbizottságának a tagjai előtt is, és máshol is, hogyha azt akarjuk, hogy a strukturális intézkedések működjenek, hogyha piaci versenyt akarunk, akkor a ösztönzést kell adnunk az új piaci szereplőknek. Igazából egy, egy versenyképes egy versenyképes területet kell kialakítanunk. Hallottam a szót oligopólium vagy monopólium. Ezt a fajta piaci magatartást meg akarjuk változtatni. Ösztönzőket kell adnunk. És ezt a megfelelő strukturális intézkedésekkel tudjuk elérni. És ismétlem, eh, nem akarok ö, állást foglalni a, a, limit, ö, a díjak felső limitjének a vonatkozásában, de mindenképpen e, a nagyker szinten kell ezekkel foglalkozni, e, hogy az új szereplők be tudjanak lépni a piacra. Hogy mi ennek a megfelelő szintje? E, csak azt tudom mondani, amit a javaslatunkban, olvas, a javaslatunkban található, ez derek elemzésére alapszik, de mindenképpen a nagyker a kulcs ahhoz, hogy új szereplők jelenjenek meg a piacon. Köszönöm, Jim Nibli. Egy perc, két perc, köszönöm szépen, kettő perc a versennyel kapcsolatban. Szerintem eh, nagyon sokan fókuszáltak a piaci versenyre, ezt itt is hallottam, az ITRE szakbizottságban is, valamint a tanácsi jelentésben is. Ez jelentős mértékben arról szól, hogy a bizottság a szétválasztás mellett dönt, illetve azt akarja szabályozni, hogy a fogyasztó különféle szolgáltatókat választhat. Van valami, amit nem nagyon szoktak emlegetnek. Vannak belföldi és roaming szolgáltatások csomagban is. Ez a rendeletnek az igazi célját érinti, a cél ugye az, hogy a roaming díjak a lehető legjobban közelítsék a, a belföldi eh, díjakat. Eh, a tarifa csomagoknál van egyfajta verseny. Ha jól értettem, akkor igazából mindenki azt szeretné, hogyha egy egyablakos eh, értékesítési rendszer lenne, ennek a kulcsa pedig az, hogy a nagyker árakat nagyon jelentősen közelítsük a belföldi költségszintekhez. Tudjuk, jó oka van annak, hogy ezt nem lehet azonnal megvalósítani, mert hiszen a, a roaming költségek bizonyos mértékben a belföldi költségek felett vannak, de Engström úr javaslata ugye ott csak az adatforgalomról beszéltünk, ő azt mondta, hogy gigabájtonként 10 euróban határozzuk meg a nagyker plafont. Ez megkönnyíteni a piaci versenyt a jelenlegi szolgáltatók között, hiszen itt tarifa csomagban kínálhatnák a belföldi és a roaming díjakat. Ezzel ezzel azonban ugye nem lennének új szereplők, hogyha például a kisker limitet mondjuk 20 euróba határoznánk meg gigabájtonként, akkor nem lenne új piaci szereplő. Tehát sok minden azon múlik, hogy miféle piaci versenyt favorizálunk, a, tarifacsomagokat belföld, illetve roaming díjak csomagja formájában, vagy olyan formában, hogy a fogyasztók választhatnak esetleg belföldi, illetve roaming szolgáltatók között. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. Elnök, köszönöm szépen. A választásról szólt ez a hozzászólás, és arról, hogy ne zavarjuk meg a meglevő piaci struktúrákat. Ez fontos. Korhola asszony szeretné esetleg lezárni? Igen, úgy tűnik, hogy hogy egyfajta karácsonyi ajándékot kaptunk, hiszen mindenki olyan szívesen beszél a roaming kérdéséről. Egy politikai álom ez, nyilván van egy probléma, amelyet korrigálni kell, az kell, hogy az ügyfél tényleg érezze majd a változtást, változást. Gyönyörű anyanyelvemre váltok egy kis időre. Nos, a célkitűzés az, hogy elkövetkezik a pont, ahonnan kezdve már nem kell ilyenfajta szabályozás, mert addigra kialakulnak a struktúrák, és elmosódnak az árkülönbségek. Tarabella úr nagyon észszerű javaslatot tett, támogatni lehet. Kreuzmann úr azt mondta, illetve köszönöm, hogy megértette a jelentésem lényegét. Az a lényeg, hogy a fogyasztó érdekében megmaradjon a piaci verseny, de elejét vehessük az oligopóliumok kialakulásának. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a, az eszmecsere során számosan hivatkoztak más bizottságokra és más ö, csoportokra, és hivatkoztak arra is, hogy bizonyos nemzeti szolgáltatók szuper értékű csomagokat kínálnak az a remény, hogy ezeket a belföldi diakat külföldi vonatkozásban is fel lehet tartani. Ugye vannak ezek a szuper, szuper értékű csomagok, nagyon jó értékű csomagok. A roaming bevételek, a roaming díjak igen jelentősek. A roaming díjakból szokták egyébként finanszírozni a különféle kisker akciókat, árakat, különféle gigabájtok hangzottak el. El szeretném mondani, hogy az okostelefonoknál csak nagyon kevés az okostelefonoknál csak nagyon kevés felhasználónak kellenek ezek a, ezek a volumenek, ezek a gigabájtok. Tehát ugye 1000 megabájtról beszélünk. az, az átlagos iPhone felhasználó körülbelül 300 megabájtot használ. Úgyhogy a gigabyte tartomány az igazából nagy volumen. Jó, hát érthető ez, hogyha az ember egy csomagot ö, próbál értékesíteni, de ebből az a benyomás alakul ki, hogy fokozni akarják a felhasználás szintjét. Nagyon szépen köszönöm ezt az eszmecserét, és mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Elnök. Az idő beosztással kapcsolatban egy közleményem van. Holnap 12 óráig lehet módosítókat benyújtani, ezeket február 6-án vizsgáljuk meg, valószínű ugyanaz nap lesz szavazás a a 22-én lesz az ITRE bizottságnak a szavazása. Biztos vagyok benne, hogy a kollégáktól rengeteg módosító érkezik majd be. Ezt majd külön kell megbeszélni. Április közepén kerül a téma plenáris ülésre. Ez a terv. Mindenkinek köszönöm a részvételt. A jegyzőkönyv számára a Kozicsnyik úrnak vissza kellett térni a hazájába, mert Václav Havel temetésén kell részt vennie. A költségvetési megállapodással kapcsolatban van egy ütemterv, amelyet itt hagyott. Úgy tűnik, hogy bizonyos területeken nyertünk, más területeken némileg vesztettünk a szaldó egy picit negatív, de úgy érzem, hogy kollégánk nagyon sikeres munkát végzett. Kolléganője itt van velünk, nem tudom, akar-e hozzáfűzni valamit? Nem? Köszönöm szépen. Ezzel csak az maradt hátra, hogy mindenkinek megköszönjem a részvételt, köszönöm a tolmácsoknak is, hogy ezt a plusz időt velünk töltötték. Köszönöm zárszóként, hogy Jordan velünk volt. Ő volt az egységnek a vezetője 2004 óta. Én a, a bizottság összesen három elnöke közül csupán az egyike vagyok. Ali McCarthy volt a másik, illetve Philip Whitehead. Philip Whitehead Öt évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, a karácsonyi időszakban meghalt. Azóta is hiányzik nekünk, emlékezzünk rá. Most a, az ünnepi alkalomra való tekintettel egy koktél várja önöket, az elnök kedvesen meghívja a tolmácsokat is, amennyiben úgy döntenek, hogy részt vesznek. E, mindenkinek kellemes karácsonyi szünetet, boldog új évet, és e, e, jó olvasást kívánok Tarabella or 400 oldalas anyagához. Valóban mindenkinek köszönöm, és várom, hogy újra találkozunk januárban. Minden jót!